Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich... Hölgyem és uraim, úgy vélem megkezdjük a munkát. A tagok egy olyan súlya jelen van itt a teremben, hogy határozott képesek is vagyunk, ezért azt javaslom, hogy némi, vagyis 10 perces késéssel megkezdjük a munkát. Napirend elfogadása az első pont, van-e bármiféle kiegészítésük. Parancsoljon Lapos Zulov kolléga. Eh, entiendo, presidente, que el orden del día incluye la votación de mañana, de mañana jueves. Nos, elnök úr, holnap fogunk majd szavazni és kimaradt a napirend, lemaradt a napirendről egy napirendi pont, és erről én szeretnék egy vitát tartani, hogyha a szavazás előtt még lehet. A titkárság jelezte, hogy technikailag nincs semmi, ami az ellen szól. A magyar miniszterek hozzászólásai vagy beszédei után van, lenne lehetőség, hogy ezt megvitassuk. Egyetértenek ezzel? Akkor így járunk. Az elnök közleményei egyetlen van kiegészítésképpen van némi módosulás a napi rendi pontok sorrendjében. Kaptak is erről egy jegyzéket az asztalon. A hatos napi rendi pontot holnapra kell áthelyeznünk a jogi szolgálat kérésére, ő akkor lesz csak jelen és csak holnap tud hozzászólni a szakértői véleményhez, amit kiadtunk a szabadalom kérdésében és igazából holnapra tudnak felkészülni rá. Tehát ma elkészülnek vele, és akkor holnap adott esetben elmondhatják nekünk ma, azt mondom, a politikai vitát kéne lefolytatni ezekről a kérdésekről. További megjegyzésem a második napi rendi ponthoz nincs a hetes. Wikström asszony a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadítása. Parancsoljon Wikström kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy tudják, ez a vélemény egy saját kezdeményezésű jelentésünkre reagálva született a Kulturális Bizottság részéről. Egy nagyon széles témakörtől el föl. Miközben én a véleménytervezetemet szeretném korlátozni a magunk szakbizottságának az illetékességén belül néhány szűkett témára. Úgyhogy a szerzőjogok, illetve a kereskedelmi védjegyeknek a védelme témakör. Ez a kettő a szerzői jogokkal foglalkozó munkacsoportnak a véleményére támaszkodom. Ennek a tagjai biztos vagyok abban, hogy fel fogják majd ismerni a területiségről szóló szövegrészt, illetve a kivételekről, korlátozásokról szóló részt is a munka dokumentum alapján a területiségről. És mivel széles körű konszenzus alakult ki a munkacsoportban, biztos vagyok abban, hogy senki nem emel kifogást az ellen, amire most hivatkoztam ebben a véleményben. Az alapvető nézetem továbbra is az, hogy erőteljes védelmet kell biztosítani a szerzői jogoknak a digitális korban. És ezt a jogosultak, illetve a fogyasztók védelmében is javasoljuk. A megfelelő jogi kiigazításokra van ennek érdekében szükség, hogy a lehetőségek teljes körével élhessünk az internet, illetve a digitális egységes piac keretében a kollégák bizonyára megfigyelték azt is, hogy a kereskedelmi védjegyek védelméről szóló eh, szövegrészeket is betűztünk, illetve a kreatív iparágaknak a fejlődését szolgáló, illetve az európai jövő érdekében megért részek jelentek meg. A kollégák a többi szakbizottság részéről nyilván el fogják majd mondani, a maguk véleményét, úgyhogy én a magam részéről ennyit szerettem volna előre bocsátani, és várom majd az észrevételeket. A következő hetek során együtt fogunk működni, és szeretnénk hasonlóan széles körű megegyezésre jutni, mint a munkacsoportban, hogy a Kulturális Bizottságnak beadhassuk a dokumentumot. Arra számítok, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a júri területeire korlátozzuk majd a vitát, tehát a szerzőjogok, illetve a kereskedelmi védjegyek. Köszönöm szépen, van-e hozzászólás Messzehoz, kolléga? Ez az ITRE bizottságban is volt ez a jelentés, és mivel én ott póttag vagyok, tehát valahogy átfogóban is látom az egész dolgot, és szeretnék hozzászólni ahhoz, amit Wikström asszony mondott, nagyon jó jelentést készített, amely egy kiegyensúlyozott és támogatandó dokumentum. Előzetesen szeretném elmondani, hogy a kulturális és kreatív iparágok az uniós gazdasági növekedés egyik meghatározó szektor, és ezért nagyon támogatni kell ahhoz, hogy ezen a téren is tudjunk európai KKI térségről beszélni, biztosítani kell az iparágokban dolgozó alkotók számára a tevékenységük kifejtéséhez szükséges körülményeket. Szerintem nekünk is egyetem az a feladatunk, hogy megkönnyítsük a KKI-k helyzetét. Ezzel az európai kulturális sokféleség megőrzéséhez, a gazdasági válságból történő kilábaláshoz és a vidék és a régió fejlesztéshez járulunk hozzá. Ez a megkönnyítés miben állhat? Elsősorban olyan szabályozási keretben, amely valós mobilitást tesz lehetővé az iparág részesei számára az EU-n belül. Az adminisztratív és adóterhek elviselhető tétele az egyik ilyen dolog, a másik a szakképzettség elismerése, a szellemi tulajdon és a fogyasztók érdekei védelmének kiegyensúlyozottsága, a szellemi szabad foglalkozásúak egyéni vállalkozók működésének helyi szintről kezdődő támogatása, regionális határon átnyúló tapasztalatcsere és tudományos központok megteremtése és népszerűsítése. Magához a jelentéshez a következő dolgokat szeretném hozzáfűzni. Az új technológiák, mint tudjuk, lehetőséget és egyben kihívást is jelentenek a kulturális és kreatív iparágok területén. Az eddig megalkotott európai szabályozás védi a KKI iparágakat. Ahhoz viszont, hogy az iparágak és a piacok megfelelően működjenek, a jogi keret hatékonyabb érvényesítésére van szükség. Egyetértek a vélemény előadójával, hogy mind az online, mind az offline környezetben elengedhetetlen a szellemi tulajdonjogok hatékony védelme és végrehajtása az EU-nak meghatározó szerepet kell vállalnia e jogok védelméről szóló vitában, pont azért, hogy a szóban forgó uniós iparágok versenyképessége a globális piacon is biztosított legyen. Gondolok itt a kis és középvállalkozó rétegek helyzetére is. Mára a legális online piac kínálata is érezhetően kibővült, de úgy tűnik ezt még láthatóbbá és valamilyen módon attraktívabbá kell tenni a fogyasztók számára. Ahhoz, hogy ezt a törvényes keretek között működő online piacot fejleszthessük, a licencek európai megadásának folytatását kell ösztönöznünk a jogtulajdonosoknál. A közös jogkezelő szervezetek jobb átláthatóságát biztosító és a működésüket érintő jog, jobb, jobb, szabályokat, érintő jobb szabályokat kell hoznunk. El kell viszont ismernünk, hogy a mai rendszer is van még csiszolni való. A létező jogszabályi keret feltétlen betartása nem lehet vita tárgya. Amit még fontosnak tartok, az a szerzői jogok védelme és a polgárok, felhasználók internethez való hozzáférése közötti egyensúly megtalálása. Konkrét kiegészítése jut az anyaghoz, a lehetőségemre álló módosító javaslatok formájában majd megteszem. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Gallo. Gallo kolléganő, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt gratulálni szeretnék Ceciliának a munkájához. Ez a vélemény, amely több nagyon érdekes javaslatot is tartalmaz, azokkal a témákkal foglalkozik, amelyek felvetődtek, illetve továbbra is érvényben vannak a parlament szenvedélyes vitái során. A kulturális és kreatív iparágaknak a szerepéről most nem akarnék hosszasan elmélkedni, csak két témát példát emelnék ki, mert ezek tanulságosak. Az Egyesült Államokban például a vállalkozói szellem és az újítások szellemisége a gazdasági ágazatban, illetve az informatikában érvényesül. A garázsból indult cégek sikerére gondolok, illetve a dolgozószobából kiinduló nagy vállalkozásokra és ezek domináns szerepet vívtak ki maguknak az informatikai ágazatban. Európában nekünk nincsenek garázsaink, vannak ugyan tanulószobáink, dolgozószobáink, de vannak kávézóink, és Rowling asszony a Harry Potter szerzőjeként egy jó példa az így elért sikerre. az ő munkássága nyomán kialakult egy egész irodalmi filmművészet, illetve hozzá kapcsolódó iparág konglomerátum. És ez egy nagyon jó példa a kreatív területen elért sikerre. A kulturális és kreatív iparágak sikere a gazdaságot is magával húzza, és nem korlátozza a teljesítményüket. Többen bizalmatlanul tekintenek erre a két területre, de az információs társadalom, a hozzáférési lehetőségek mind-mind bővülnek a sikerei nyomán. És a Cecilia által összeállított véleménnyel kapcsolatban szeretnék egy apró észrevételt tenni a B preambulum bekezdés vonatkozásában. Ott az szerepel, legalábbis szerintem, nem igazán szükséges az, hogy tartalmilag módosítsuk a jogi kereteket a szellemi tulajdonjog területén. Én úgy gondolom, hogy ez a keret, amely már a kialakult, kellően rugalmas, hogy a műszaki fejlődést le tudja követni, amelynek most tanúi vagyunk, illetve ami jelen pillanatban előrejelezhető. Két fő tengelyt látok, amely mentén a gondolkodásunkat irányítani kellene. Egyrészt hogyan tudjuk kihasználni a jogi lehetőségeket, illetve hogy tudjuk hatékonyabban megvédni a eh, kreatív alkotóknak a szerzői jogait. Nos, szeretnék a véleménye kapcsolatban a második keretében visszatérni egy fordítási problémára. A francia változatban a Soutien Public szerepel, ami állami támogatás, vagy pedig a közvélemény támogatása. Én szerintem, hogyha ezt akarjuk elérni, akkor ahhoz fel, felvilágosult közvéleményre lesz szükségünk. Tehát ehelyett a hangsúlyt inkább arra kellene helyezni, hogy pedagógiai intézkedésekre lesz szükség, fel kell világosítani a legfiatalabbakat az online fogyasztók jövendő generációját és ők fognak élni a jogi lehetőségekkel, illetve ők szerepelnek majd a e, versenyvizsgákon, és ők képviselnek majd bennünket a közvéleményben egy idő múlva. Tehát azt kellene kifejteni, hogy a szerzői jogok, illetve a szellemi tulajdon jog kezelése milyen keretben történik, és ebben a körben kellene megvédeni ezeket a jogokat. És Cecilia úgy fogalmazott, hogy a közvélemény támogatása talán, de a francia fordítás az nem a legszerencsésebb. Végül a területiségről szeretnék röviden szólni, mert ez valóban egy olyan kérdés, amit gyakorta félreértenek. Hogyan tudunk létrehozni egy digitális, valóságos belső piacot? Ez a cél, amely mindannyiunk szem előtt lebeg. Hogyan tehetjük lehetővé az európai polgárok számára, hogy legálisan könnyen le tudják tölteni a zene számokat, a filmeket a lakóhelyüktől függetlenül. Evidensnek tűnik a válasz, de a hibás úgy tűnik mindig a területiségnek az elve, amely ezt akadályozza, és Ceciliát kérdezem, ő is egyetért, tehát így kellene kezelni a területiségnek az elvét. Én magam teljes mértékben készen állok a kollégákkal megvitatni a területiséget. Emlékeztetnék arra, hogy én már felvetettem a munkacsoportban is ezt a kérdést, a szerzői jogokkal foglalkozó munkacsoport ülésén, és hajlok arra, hogy a területiség elve bizony nem az összes probléma forrása. Mert úgy gondolom, hogy a területiségnek a jellege a szerzői jogok védelmében alapvetően arra támaszkodik, hogy mik a kulturális realitások, illetve a nyelvi realitások. Tehát ezeken nem tudunk változtatni, ez nem az én illetékeségi területem része. Mit gondolunk végül is a területiségről? Ez az elv arról szól, hogy így meg tudjuk határozni, hogy mely jog az irányadó a tartalom felhasználása tekintetében, a védett tartalmak felhasználása vonatkozásában. Nem szabad azonban összekevernünk a dolgokat, mert ezeket a jogokat nem szabad nemzeti területekre korlátozni. Tehát nincsen olyan jogi előírás a jelenlegi keretben, sőt, gyakorlati előírás sincsen, amely a jogosult szempontjából a tartalom felhasználását a nemzeti területre korlátoznak. Tehát e- ezzel összefüggésben a közös jogérvényesítő szervezeteket emelném ki, illetve a zeneszámok védelmével foglalkozó testületeket. 2009-ben vitattuk meg ezt az ügyet a parlamentben. A területiségnek az elvét az Európai Bíróság is tárgyalta, és szerepel a nemzetközi egyezményben is, amely amelyet aláírt az Európai Unió, és sőt, egy rendeletben is, a Róma 2-ben szerepel az alkalmazandó nem szerződéses jogi intézkedések között. Nem szabad szem előtt tévesztenünk, hogy több esetben a szerzőjogoknak a kezelése alapvetően területi jellegű, és a művészek, illetve a helyi repertoárnak a védelmét szolgálja, és az a célja, hogy a sokszínűség megmaradjon a kultúra területén. Tehát azt a kérdést kell feltennünk, hogy például az osztrák, a görög, a szlovák művészek számára hogyan tetszük majd lehetővé, hogy a zenéik meghallgatók legyenek. Elnök úr, ennyit szerettem volna észrevételként elővezetni Cecilia Wikström dokumentum ügyében. Ezzel zárom a hozzászólásomat. Emlékeztetnék arra, hogy a területiség elvével kapcsolatban úgy gondolom, hogy továbbra is nyitott a vita, és nem is szabad lezárni hanem tovább kell gondolkodni e, ezeknek az elveknek a mentén, és én készen is állok arra, hogy folytassuk a vitát e, ezen a, e, erről a pontról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ex kolléga. Köszönöm szépen. Alapvetően nekem tetszik az az irány, amelyben ez a vélemény halad, mert arra alapoz, amit a munkacsoportban előkészítettünk. És valóban nagy probléma a kulturális iparágok szempontjából a területiségnek az elve, erre már rámutattunk. És a módosítások kapcsán meg szeretném említeni, az árva műveknek a kérdését. A bizottság közleményt adhatna ki, vagy valami útmutatással szolgálhatna, mert valamilyen módon a nyomtatott területhez hasonlóan az audiovizuális, illetve a e, fotográfiai területen is kezelnünk kellene az árva műveknek a kérdését. Aztán kicsit több mint egy éve szemináriumot rendeztünk itt a Juri e, bizottságban arról, hogy a vakok számára készült könyvek elérhetősége területén miről tudunk beszámolni. Előre kellene lépni. A bizottságot arra szólítom fel, hogy a VIPO-val kapcsolatban érjen el nemzetközi megállapodást a Vakok Nemzetközi Szövetségével együttműködve. És a kulturális területen sokat beszélünk arról, hogy a fogyasztók érdekében tesszük az intézkedéseinket. A műszaki fejlődésnek köszönhetően a fiataloktól kezdve rengetegen hozzáférnek tartalmakhoz, és elő is állítanak tartalmat. Sajnos a jelenlegi jogszabályok miatt ez nagyon sok problémába ütközik. A bizottságtól azt szeretném kérni, hogy gondolkodjon el ezekről az ügyekről, és jöjjenek majd javaslatokkal vissza hozzánk. Általában azonban én elégedetten szemlélem, hogy merre halad a vélemény, úgyhogy örömmel várom a következő lépéseket. Köszönöm szépen. Ez volt a hozzászólások köre. Wikström asszony, parancsoljon. prata Köszönöm szépen Svédül fogok beszélni, kérem ébredjenek. Ugyanis szeretek svédül beszélni, ha lehet. Köszönöm a kommentárjaikat. Nagyon érdekes feladat volt egyébként ezzel a jelentéssel foglalkozni angolul is elmondtam az imént, hogy felismerjék azt, amit megbeszéltünk a munkacsoportokban a szerzői jogokkal kapcsolatban. A szövegben számos idézet található ebből a környezetből, tehát éppen ezért szóltam angolul az elején. Minden esetre köszönöm a kollégáknak a hozzászólást, örülök a vitának, az eszmecserének, hosszasan lehetne taglalni a kreatív iparágakat, a területiség elvét is hosszasan lehetne tárgyalni. Természetesen meg lehet vitatni, hogy a nemzetközi egyezményeknél hogyan lehet haladni, adott esetben a gyengénlátók, a vakok számára a könyvek is természetesen egy fontos területet képeznek. Örülök, hogy életben tartjuk és élénken folytatjuk ezt a vitát. Február 4-a a módosítók előterjesztésének a határideje, tehát addig terjeszthetik be. Egyet értenek, úgy látom igen, a nyolcadik a következő napi rendi pont, hasonló az Innovatív Unió Európa átalakítása válság utáni világnak megfelelően, és éppen ezért Fixström asszony a jelentés készítője megint egyszer. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a vélemény is a saját kezdeményezésű jelentésre reagálva született, ezúttal viszont az Ipari eh, Szakbizottság az illetékes bizonyára fel fog önöknek tűnni, hogy erős hasonlóságok találhatók a kulturális, illetve kreatív e, iparágakról szóló véleménynek a szövegével. És igyekszem azt elérni, hogy ugye a szerzői jogok kezelése is hasonlóan szerepel benne, e, én szeretném a végső változatban majd az elhangzott észrevételek mindegyiket beépíteni. Ez a fő összetevője az európai innovációs politikának, és valamennyien tisztában vagyunk azokkal a bonyodalmakkal, amelyek a tagállamoknál jelentkeztek, és a tanácsnál lehető, lehetetlenné tették az előrelépést. Csak a megerősített együttműködés keretében történhet ez. A holnapi bizottsági ülés lesz erre az alkalom. Az Imkonál Boris úr az vállalkozások és a növekedés szempontjából az egységes piacot vizsgáló témája ugyancsak felveti a szabadalmi oltalom, illetve területiségnek a kérdését. Talán némi közös nevezőt, területet találhatnánk elfogadható szövegváltozattal, amelyet mindkét vélemény szempontjából el tud fogadni a bizottság többsége. Várom az észrevételeiket, és természetesen rendelkezésre állok, hogy folytassuk ennek a vitáját a továbbiakban. Galó kolléganő. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Ceciliának még egyszer köszönöm ezt a véleményt is, és a válság utáni európai építkezés komoly kihívást jelent számunkra. Gazdasági eh, nehézségek vannak, állami adósság válságban vagyunk, és nehezen férünk hozzá a, eh, az állami forrásokhoz, illetve a közpénzekhez miközben a felzárkózó országok és piacok egyre komolyabb fejlődést tanúsítanak, és a piacon megjelennek ők is, ahol korábban az európai vállalkozások játszottak domináns szerepet. És erre reagálni kell, és a jogi szakbizottság részéről ebben az összefüggésben szeretnénk a magunk részéről hozzájárulni ehhez a folyamathoz, azzal, hogy a vállalkozásainknak, illetve a polgáraink javára szolgáló e, jogi keretet alkotunk. És az a cél, hogy a gazdaságunk versenyképességét fokozzuk, ehhez hozzájárulhassunk. Bizonyára hallották Obama elnök tegnapi beszédét, aki arra helyezte a hangsúlyt, hogy az innováció, az újítás mennyire fontos. Emlékeztetnék arra, mert a számokat mindig meg kell említeni, hogy 11-szer annyiba kerül egy szabadalmi oltalom bejegyeztetés Európában, mint az USA-ban. Tehát úgy gondolom, hogy minden tagállamok, tagállamnak meg kell hozni a döntéseit, Nehéz a választás, politikai súlya is van, ahogyan a legutóbbi ülésünkön elhangzottak ezek a szempontok, és a megerősített együttműködés, amely több tagállam kezdeményezésére megkezdődött az egységes szabadalmi oltalom témakörében. Ez nehéz döntések elé állít bennünket, de ezek jó döntések lehetnek, ahogy gondolom azok, akik húzódoznak ettől a kezdeményezéstől, az ő véleményüket is meghallgattam a múlt alkalommal. Fontos, hogy a tagállamok összességének a támogatását megszerezzük ebben az ügyben. Azok, akik részt vesznek a megerősített együttműködésben, több mint tíz éve, őszintén szólva, sikertelen tárgyalásokat folytatnak, és most már előre kell lépnünk. Nem folytathatjuk ezt. Vagyis haszontalanul nem fecsérelhetjük el a szabadalmi oltalmaknak a témáját, mert ez káros az európai vállalkozásoknak. Az innovatív unió csak úgy fejlődhet, hogyha hatékony védelmet biztosítunk a szerzői jogoknak, a szellemi tulajdonnak. A szellemi tulajdon jogvédelme egyesek szerint fékezheti az újítást. Nos, ők szem elől tévezték, hogy nem a 19. hanem a 21. században vagyunk, és pontosan fordítva érvényes ez. Nézzük csak meg az Egyesült Államok helyzetét, illetve az intézményeik állapotát. A washingtoni látogatásunk alkalmával meg is győződhettünk erről. Egy világhíres innovatív cégnek az, az internetes honlapját is megnézhetjük, az Apple-nek a termékei világhírűek, és az innováció valós folyó, fogyasztói igényeket elégít ki. Ezek a vállalkozások a lehető legnagyobb védelmet biztosítják a szellemi tulajdon jog védelme terén, és ambíciózus szakpolitikai célokat kell itt kitűznünk és lekövetnünk. A kis és középvállalkozások számára még alapvetőbb ez a védelem, mert ők a gazdaság szövetének alapvető része Európában, és ők nem engedhetik meg maguknak, hogy a sokba kerülő szabadalmi oltalmat igénybe vegyék. Tehát az ő igényeiknek is meg kell felelnünk, és azok a kollégák, akik múlt héten nem voltak lelkesek ebben a témában, én arra kérem őket, hogy folytassuk a vitát, és gondolják át ezeket a kérdéseket a szabadalmi oltalom érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pillanatnyilag további hozzászólás nincs is. Más kolléga. Bocsánat. Sí, presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Amiről legutóbb beszéltünk elmúlt héten, úgy értem, az egy szintén fontos megközelítés. A kis iparágak kis, egyszerűen nem képesek költségeket kitermelni, például fordításokra és egyebekre. Ez egy fontos felvetés volt szerintem. Ez így is van, de ha Gáló asszonyt végig gondoljuk, amit mondott, akkor miért ne lenne minden egy nyelven? Most nem akarom ezt megvitatni, hogy melyik nyelv lenne az, de hát nyilván az angol nyelv. És hogyha angolra kerül át minden, akkor ezek a kis cégek, kis kereskedők, akiket úgy véd, Galó asszony, akkor nyilvánvalóan biztonságban érzik magukat. Hát persze, nem Franciaországban vagy Németországban, de úgy összességében az Európai Unióban mindenki veszít egy kicsit, de mindenki nyertes is egyben, és az európai építés. Szijevka kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Vidal úr kérdéseit felvetjük még természetesen, mert most kezdődik a vita. Ceciliának pedig köszönöm ezt a munkát, amit elvégzett eddig. Egy jelentés készül, ami nagyon fontos, és szerintem lényegi pontokban egyetértünk. Ha innovációról beszélünk, Európa érdekében, akkor elsősorban arra gondolunk, hogy legyen a gazdaság versenyképesebb. Tudatában kell lennünk annak, hogy bizonyos szokásoktól meg kell szabadulnunk, rég megszokott dolgoktól, vonatkozik ez a nyelvek használatára is, ez vonatkozhat más területekre is, például hogyan tudjuk ezt a potenciált a legjobban kiaknázni, támogatni, a kis és középvállalatokat hogyan tudjuk a legjobban felkarolni. Egy pontban szeretnék Ceciliához fordulni még itt ebben az állásfoglalás kapcsán. Az első pontban azt mondott, hogy vannak államok, amelyek nem akarták ezt a fajta szabadalmat a tanácsban, de szerintem ezt meg kell fordítani, ezt az állítást. Lehetőleg sok államot kell bevonnunk ebbe a kezdeményezésbe, hogy itt erőteljesebb együttműködés, fokozott együttműködés alakuljon ki, és valamikor az összes államnak a kezdeményezés részének kell lennie. A Lisszaboni szerződés lehetőséget ad arra, hogy a megerősített együttműködés segítsen ebben. Akik az elején nem akarnak benne lenni, gondolják végig újra, készüljenek fel arra, hogy talán valamikor mégis képesek meghozni ezt a rendkívül nehéz döntést de a dokumentumban nem kéne olyan megfogalmazásokat alkalmazni, amely mondjuk nem bátorít legalább erre. Mészáros kolléga. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék Cecilia Wikström asszonynak ez a jelentéshez. Úgy érzem, hogy ez a jelentés, ami az innovációval foglalkozik, borzasztóan fontos, és le, nem akarok túlozni, de véleményem szerint a mai gazdasági helyzetnek az egyik, egyik okozója, az egyik okozója volt a, épp az innováció megfelelő hiánya. 30 évig dolgoztam kutatásban, és tudom, hogy micsoda iszonyú pénzeket investáltunk kutatásba, és milyen messze volt az a cél mindig, hogy a, az a, ezeket az eredményeket átvigyük, a, átvigyük az iparba, és éppen az innováció hiánya és az innováció terén fellépő jogharmonizáció hiánya is volt az, amely ezt az akadályt, akadályt elénk gördítette. Ezért nagyon örülök, hogy a jelentésben benne van a szerzőjogok területi jellege, hogy ezen, kell, ezen változtatni kell. Ez mindenképpen nagy akadály, hogy, hogy az innováció terén előre tudjunk lépni, és eh, amit a kollégák is elmondtak, nem akarom ismételni, de, de még annyit azért elmondok, hogy a KKV-k valahol őket is borzasztóan sújtotta ez a, eh, a múltban eh, ez a, ez a jogi hiány, és figyelembe kell venni, hogy éppen a KKV-k azok, amelyek a, a, a kutatástól az innováció felé vezető úton, illetve az iparból átültetés felé úton borzasztó fontos szervet játszanak, és őket is jogilag ezért meg kell támogatni. Köszönöm szépen. Danke, Herr Kollege Köszönöm, Karin kolléga. Thank you, Chairman. Uh, I'd like to thank... Köszönöm, elnök úr. Cecilia kollégának én is köszönetet szeretnék mondani azért a munkáért, amelyet elvégzett, és amelynek eredményeképpen egy nagyon átgondolt vélemény született. Egy alapvető kérdésre hívnám fel a figyelmet. Tudom, hogy részletesen megvitattuk ezt múlt héten Strasbourgban. Én valóban úgy gondolom, hogy szükséges minden szakpolitikai döntéshozó számára, hogy egy lépést hátra lépve szélesebb összefüggésben látja, lássa a rendszer használatnak a, az ügyeit. Tehát a, azt a mechanikát meghaladva, ami a rendszert működteti. És e tekintetben három dolog emelkedik ki a végfelhasználók számára a folyamat három végeredményt kéne, hogy előállítson. Egyrészt a könnyű felhasználás, illetve a következetes folyamatok. A felhasználás könnyűsége a kollégák által említett nyelvi kérdésekre is vonatkozik, illetve az átfogó jelleg a harmadik. Hogyha ezt a hármat kezeljük, akkor a többi szinte marginális, és magától kialakul majd. Tehát az a véleményben ezeket kell elsősorban figyelembe venni. És nem annyira szakpolitika formálóként kéne látni ezt a területet, hanem végfogyasztói szempontból. Köszönöm szépen, Wikström kolléganő még a végén újra. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy még egyszer köszönöm a kollégáknak, akik hozzászóltak, hozzájárultak bölcs gondolataikkal a szöveg alakulásához. Én tekintetbe veszem az elhangzottakat, illetve folytatjuk a párbeszédet. Köszönöm. Köszönöm. Módosítók megint csak a szavazás kapcsán valamikor, tehát 15. február 15-e a módosítók. Egyébként az Ipari Szakbizottságban lesz szavazás. A harmadik pont következik a napi rendünkben. Wallis kolléganő jelentése politikai opciók az európai kötelmi jog összefüggésében. Köszönöm. Sámen. Köszönöm, eh, elnök úr, kedves kollégák, bizonyára mindenkinek eh, megvan a jelentés tervezet, ami egyelőre csak angolul létezik, de megnyugtatok mindenkit, hogy a folyamat elején járunk ezért is fogok most egy kicsit végig szaladni ezen a jelentésen, miközben emlékeztetek mindenkit arra, hogy ez egy válasz az Európai Bizottság egy közleményére, amely egy sor választási lehetőséget tartalmazott. Még egyszer mondom, hogy a folyamat legelején járunk. Ugyanakkor Mindannyian tudjuk, különösen ebben a bizottságban, hogy ez a folyamat immár 10-15 éve megy, és eh, azóta beszélünk arról, hogy egy európai szerződési jogi projektet eh, kellene létrehozni annak érdekében, hogy felszabaduljon a belső piac eh, potenciája. Ennek a folyamatnak egy része az, hogy egy komoly tudományos munkát végeztettünk, ezt hívjuk ugye a közös referencia keretnek a szerződési joggal kapcsolatban. Tehát az egésznek megvan a maga története, egy folyamat elején tartunk, vannak választási lehetőségek, amelyeket az Európai Bizottság közleménye tartalmaz. Mindennyian tudjuk korábbi megbeszélésekből, különösen amikor a kis- és középvállalkozókkal beszélünk saját hazánkban, hogy nagyon elégedetlenek ezek a cégek a Róma 1 eredményeivel. Az eredménye a Róma 1-nek az volt, hogy a vállalkozásoknak minden egyes tagállamban továbbra is különböző jogrendszerekkel kell megbirkózniuk, ugye más minden tagállamban a hatályos törvény, a hatályos jog, és ezzel kellene elboldogulnia a kis- és középvállalkozóknak és a fogyasztóknak. A fogyasztók érdekében mi a fogyasztójogi irányelvekkel megpróbáltunk lépéseket tenni az ő igényeik kielégítése felé, de nem tudjuk azt sem, hogy ez milyen sikeres lesz. Hosszú távon viszont a belső piac potenciájának kihasználása még várat magára. Számomra elég nyilvánvaló, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nekünk oda kell figyelnünk a kis- és középvállalkozókra, és sajnálatos, hogy eddig az elkereskedelem hasznát, e, gyümölcseit nem bírtuk, nem tudtuk learatni. Ott is további komoly lehetőségek vannak még. Ugyanígy hat, vannak még akadályok a szerződések jogában is. Bármi is lesz a konzultáció eredménye, az koherens kell, hogy legyen a fogyasztóvédelmi irányelve. Ez számomra elég nyilvánvaló. Az Európai Bizottság arra kért bennünket, hogy mérlegeljük, melyik a legjobb opció, nyilván a lehetőségeket figyelembe véve elég nagy a spektrum, mert egyrészt ott van az a lehetőség, hogy nem teszünk semmit, másrészt pedig egy teljes PTK létrehozása is lehetőség. Én a két extrém lehetőséget rögtön elutasítom és látni fogják abban a jelentésben, amit írtam, hogy egy kombinációban gondolkodom, két opció, két felkínált opció kombinációjában. Figyelembe véve a közös referencia kerettel kapcsolatban elvégzett munkát, és azt a munkát, amit ez a bizottság, illetve más bizottságok is elvégeztek annak érdekében, hogy az európai szerződési jog koherens legyen, és a fogyasztóvédelmi jog is koherens legyen. Egyértelmű számomra, hogy ezt a toolboxot kell eh, alkalmaznunk, elfogadnunk, és ezt felhasználni a jövőbeni jogalkotási munkánk során. Ez lesz ugyanis az első forrása, vagy elsődleges forrása annak a jobb jogalkotásnak, amiről állandóan beszélünk. Tehát ez a toolbox ott van, ugyanakkor egy opcionális eszköz mellett is letenném a garas. Nyilván majd e, részletekben meg kell ezt vitatnunk, de én azt gondolom, hogy ezt a kettőt párban kell használnunk a legjobb eredmény elérése érdekében. Ezt azért mondom, mert az opcionális eszközzel kapcsolatban kifejezett félelmek nagy része arról szól, hogy az opcionális eszköz az teljesen új lesz, azt majd akkor a bíróságon kell mérlegelni, illetve kipróbálni, e, jogbizonytalanságot fog eredményezni a kezdeti szakaszban. Én erre azt mondom, hogy ha valaki egy opcionális eszközt a toolbox a háttérben működtet, és azt is tudjuk, hogy a toolbox az már figyelembe veszi a már létező jogi rendszereket a tagállamokban, és innen kezdve egyszerűbb megmagyarázni a jogi, az opcionális eszköz a jogi működését. Tehát egy háttere van, egy, egy szakmai háttere van az opcionális eszköznek is. Ezért mondom azt, hogy ha a kettőt együtt alkalmazzuk, akkor a gyakran felvetett problémák nagy része megoldódik. Ami az eszköz hatáját illeti, Ugye meghallgattunk sok szakértőt és másokat is, úgy tűnik számomra, hogy a B2C szerződések, tehát a vállalkozások és fogyasztók közötti szerződésekről beszélünk elsősorban, illetve a vállalkozás közi szerződések egy kisebb részéről, mégpedig a KKV-k közti szerződésekről. Ezt megint csak érdemes leszögezni, a nagyon nagy, bonyolult szerződéseknél ezt az opcionális eszközt nem fogják alkalmazni a bizottságnak pedig, az Európai Bizottságnak pedig majd meg kell határoznia, hogy mik legyenek a határai az opcionális eszköz alkalmazásának. Szerintem tehát a kisvállalkozások egymás közti szerződései, illetve a, választá- a vállalkozások fogyasztókkal kötött szerződései kerülnek majd ennek a hatája alá. Ahhoz, hogy mindez sikeres legyen, az kell, hogy nagyon magas legyen a fogyasztóvédelem szintje, és ezt megismétlem, legyen nagyon magas a fogyasztóvédelem szintje. Efelől kétségem sincs, mert különben nem fogják alkalmazni ezt az opcionális eszközt, különben jogosak lesznek azok a félelmek, hogy ez az opcionális eszköz hátrányos eh, eredményekkel jár majd, és alkalmatlan lesz arra, hogy a nemzeti jognak a kötelező szabályait helyettesítse. Ha azt akarjuk, hogy helyettesítse részben a nemzeti jogszabályokat, illetve a nemzeti eszközöket, akkor magas kell, hogy legyen a e, e, fogyasztóvédelmi szint, erről vita sem e, lehet, mert így lesz a dolog vonzó. Felmerül aztán a kérdés, hogy egy opcionális eszközt csak határon átnyúló tranzakciókra lehet-e alkalmazni, vagy országhatáron belüli jogi tranzakciókra, illetve szerződésekre is érvényes legyen. A KKV-k nekem azt mondták, hogy szeretnék, hogyha mind hazai, belföldi, mind pedig nemzetközi szerződésekre alkalmazható lenne, hogyha e- egyféle szerződést lehetne használni, vagy szerződési jogot lehetne használni mindkét fajta szerződésekre, az számukra egyszerűbb lenne. Nyilván, ahogy a múltban is, ebben a bizottságban meg kell hagynunk a tagállam választási jogát, tehát a tagállamok döntik el, hogy lehetővé teszik e ennek az opcionális eszköznek a belföldi használatát. Én eh, nekem teljesen világos a preferenciám, tudom, hogy másoknak is ebben a bizottságban hagyjuk meg a döntés lehetőségét a tagállamoknak. Van még egy másik vita, amit le kell folytatni. Egyesek azt mondják, hogy kezdetben a távszerződés, távollévők közötti szerződésekre, illetve az elkereskedelemre kellene korlátozni a szerződés hatáját. Szerintem ennél legyünk merészebbek, de azért ezt az érvet is e, mint opciót, mint lehetőséget fejben kell tartani. A e, toolbox alkalmazása legyen széles körű, de ne legyen olyan széles körű, mint a DCFR. E, a e, szerződések jogának legfontosabb részeivel foglalkozzon csak. A saját KKV-kkal folytatott megbeszéléseimből azt szűrtem le, hogy azt szeretnék, hogyha az ilyen szerződési jog nem csak az árueladásra lenne alkalmazható, hanem a szolgáltatási szerződésekre is. Számukra fontos lenne, hogy mindkét fajta szerződés a hatája alá kerüljön. Beszéltem arról is, hogy fogyasztóvédelmi jog, illetve a biztosítási szerződések is képezhetnék tárgyát egy ilyen opcionális eszköznek. Azt gondolom, hogy ezt a vitát majd még folytatnunk kell a biztosítási jog területén, különös tekintettel az autóbiztosításokra, az autókkal kapcsolatos, gépjárművekkel kapcsolatos biztosításokra. Ezt tehát le kell folytatni. Vannak olyan ágazatok, amelyek kifejezetten érdeklődnek a az ilyen eszköz iránt, itt a digitális jogokra, e, jogokkal foglalkozó e, ágazatokra gondolok, különösen a common law hagyományon e, belül, ott azt mondják bizonyos szakjogászok, hogy nagyszerű ötlet lenne egy ilyen opcionális eszköz bevezetése arra a területre is. A bizottság segítségére is számítok abban, hogy eloszlassuk, vagy megválaszoljuk azokat az aggodalmakat, felvetéseket, amelyeket bizonyos ügyvédi körökben hallunk, hogy nagyon magas szintű közbeszerzési jellegű szerződésekbe is beleszólhatnának ezek a, ez az opcionális eszköz, tehát az befolyásolhatná. Nem gondolom, hogy a bizottságnak vagy nekünk az lenne a célunk, hogy kiterjesszük a közbeszerzésekre ezt, ennek a, az opcionális eszköznek a hatáját, ezért is kell teljesen világosan lehatárolni hogy mire terjed ki a hatája az opcionális eszköznek, tehát ezekre a jogos felvetésekre, aggodalmakra egyértelműen válaszolni kell, azokkal foglalkozni kell. Ismét hangsúlyozom, hogy azt, amit a KKV-k megint csak mondtak nekem, hogy készen kapott, könnyen felhasználható szerződési jogra van szükségük. Nem csak a joganyagról van tehát szó, hanem a szerződéses feltételekről is. A fogyasztóvédelmi szervezetek az opcionális eszköztől félnek. Ugyanakkor azt mondják, hogy ők is standard szerződéses feltételekben érdekeltek. Ezért is mondom megint az Európai Bizottságnak, hogy erre lesz szükség. Nyilván ezek a standard szerződéses feltételek, amelyek az opcionális eszköz keretein belül működnek. Nyilván többféle változatban kell, hogy megszülessenek a különböző szakmákra, különböző típusú vállalkozásokra, de ahhoz, hogy ez mindez működjön, olyan rendszerre van szükségünk, ahol a standard szerződési, szerződési feltételeket akár kipipálni, akár egy kék gombbal elfogadni, valami egyszerű módon elfogadni lehet. Ezek a szerződéses, standard szerződéses feltételek legyenek biztonságosak, amelyek hátterében ott van a, a, az európai opcionális eszköz megfelelő védelmet nyújt, mind a fogyasztó, mint pedig a KKV számára. És olyan feltételeket, szerződéses feltételeket teremt a tranzakcióhoz, amely mindkét fél számára érthető. E, itt adhat Európa hozzáadott értéket ugyanis e, a hozzáadott eszköz, az opcionális eszköz alkalmazásával e, nem csak a jogi korlátokat döntjük le, hanem a nyelvi korlátokat is, amelyek szintén hátráltatják a határon átnyúló kereskedelmet. Tehát kérem, legyen egyszerű, foglalkozzunk ezekkel a, ezzel a problémával, tehát a standard szerződéses, konkrét szerződéses feltételekkel, eh, mert ez fontos a KKV-knak és fontos a fogyasztóknak is. Ezt mondja ugyanis mindkét eh, eh, érdekképviseleti szervezet, hogy hogy ezekre a, az aggodalmakra szeretnének valamilyen választ. A fogyasztóvédelmi szervezeteknek pedig azt mondom, hogy nincs értelme annak, hogy csak standard szerződéses feltételeket alkossunk, opcionális eszköz nélkül, mert opcionális eszköz nélkül megmaradnak a jelenlegi problémák. Nevezetesen, hogyha a szerződéssel valami probléma van, akkor az, aki a jogvitát majd rendezni akarja, meg kell, hogy birkozzon a 21 nehány jogi rendszerrel. Tehát csak a standard szerződéses feltételek és a háttérben az opcionális eszköz fogják nekünk meghozni azt a, az előnyt, amit, amit szeretnénk Különben az alternatív vita megoldási rendszer és a mediáció mellett csak akkor alakulhat ki egy másik egyszerű jogvita rendezési módszer. Természetesen az, az alternatív vitarendezési módszereket is ki kell dolgoznunk, teljesen igaz, de megint csak felhívom a figyelmet az opcionális eszköz fontosságára mindkét szerződéses fél szempontjából jó az is, hogyha az opcionális eszközt az európai fizetési meghagyás, illetve a kisösszegű követelések rendezésére szolgáló irányelvvel összekötnénk, ez két olyan eszköz, amelyet korábban azért hoztunk létre, hogy a határon átnyúló jogorvoslatot egyszerűbbé tegyük, illetve a határon átnyúló tranzakciókat egyszerűvé tegyük. Tehát valami vonzó, egyszerű dolgot kell kialakítanunk európai szinten szeretnék azokra az aggodalmakra is reagálni, amelyeket a fogyasztóvédelmi szervezetek kifejeztek, ugyanis teljesen egyértelmű, hogy előfordulhat az, hogy a fogyasztóknak ha eszi, ha, ha nem, nem kap mást ajánlatot tesznek, tehát a szerződés csak az európai opcionális eszköz alapján valósulhat meg, a, a, a fogyasztónak nincsen választási lehetősége, mondják egyesek. Ugyanakkor a választást vagy ajánlatot egyelőre a KKV-k nem is ismerik ezt a lehetőséget, mert félnek attól, hogy tényleg kilépjenek az európai belső piacra. A választási lehetőség és a választási a választás lehetősége jelenleg nem is létezik a, a fogyasztók számára. Nem szabad, hogy ez a félelem létezzen. Hogyha az opcionális eszköz nemzeti szinten is hatályosul, akkor majd lesz választási lehetőség, de határon átnyúló szinten nem. Tehát ez nem egy eszi nem eszi nem kap mást, Eh, hanem egész egyszerűen az ajánlat hiánya, vagy a választási lehetőség hiánya. Mi tesszük le ezt az ajánlatot az asztalra, és eh, a, ezt majd a fogyasztók döntik el, nagyobb lesz a választási lehetőségük. Utolsó pont. Eh, nagy az idegesség, sok mindent tisztázni kell még. Megint mondom, hogy ennek az útnak még csak az elején járunk, bár erre az útra már régóta készülünk. Egy teljes hatástanulmányra van szükség. Minden valószínű opcióra lebontva el kell készíteni a hatástanulmányt. És mivel a tagállamoknak eltérőek a nemzeti jogi hagyományai, azt is meg kell nézni, hogy mi lesz a hatása eznek az opcionális eszköznek a különböző nemzeti jogrendszerekre. Tehát a hatástanulmánynak rendkívül alaposnak kell lenni. Meg kell nézni, hogy a fogyasztóknak ezzel nyújtjuk-e a legjobb védelmet, vagy a legnagyobb védelmet de azt is meg kell vizsgálni, hogy ezzel az eszközzel a belső piac teljes potenciáját fel tudjuk-e szabadítani. Furcsa érzés, hogy most az egyszer támogatnak bennünket a brit KKV-k általában a, a brit KKV-k, bocsánat, a brit KKV-k támogatnak bennünket. A brit KKV-k általában nem Európa barát szervezetek, nagyon szkeptikusan viszonyulnak általában az európai joghoz. Most azonban e, örülnek annak, hogy valami elindult, e, csak érjük el, érjünk el sikereket. Köszönöm. Köszönöm Berlinguer kolléga. Io non esprimo una Eh, un ringraziamento alla collega Diana Wallis di tipo, come dire, rituale, ma un ringraziamento molto sentito. Most nem egyszerűen csak jelképesen szeretnék köszönetet mondani Diana Wallace-nak, hanem valóban őszintén szívből jövő köszönetet szeretnék neki mondani, hiszen valódi szakértelemről árulkodó hozzájárulást adott ehhez a munkához, és ezért minden dicséretet megérdemel. Tisztelt kollégák, ez az egész kérdéskör egy rendkívül fontos vonatkozása annak, hogy egységesíteni szeretnénk az európai jognak ezt a területét, a szerződéses jogoknak a területét. Nem egyszerűen csak szakmai technikai kérdésekről, kis ügyekről van szó, nem kereskedelmi ügyletekről pusztán, hanem alapvetően az európai jogrendnek a lényegét érinti ez a kérdés. Hiszen a magánjognak egy igen fontos területéről van szó. És már a kialakult egy olyan helyzet, ami úgy gondolom, hogy azt igényli, hogy ezt a szempontot tartsuk szem előtt. Az Európai Unióban sok különböző jogrendszer működik párhuzamosan, és nehéz ezeket összehangolni, viszont hogyha nem tesszük a lécet elég magasra, akkor sehová sem jutunk. Tehát valódi jövőképet vázolt Diana Wallis a hozzászólásában. Egy igazi belső piaci szabályozási keretet szeretnénk kialakítani, amely hamarosan létre is jöhet. Széttagoltak az intézmények ezen a területen, és hogyha nem egységesítünk, akkor ez a jövőkép nem valósulhat meg. Ennek érdekében már pedig a leggyengébb helyzetben lévő egyéneket és KKV-ket kell megvédeni. Egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani. Ezt pedig jogi eszközökkel tehetjük meg nem szabad szem előtt tévesztenünk, hogy a fogyasztók és a KKV-k élveznek a legkevesebb védelmet ezen a területen. És pontosan ők azok, akiknek az érdekeit figyelembe kell vennünk. A szívünkön kell viselnünk. Ez kell, hogy legyen az elsődleges szempont. Kapok fogyasztóktól leveleket. Azt írják, hogy a bizottság nem tudja, hogy mit cselekszik, hogy kapkod, hogy túl gyorsan lép fel. Ez engem meglep, eddig még sosem tapasztaltam, hogy a bizottság elkapkodta volna dolgokat. És minden esetre Diana-nak teljesen igaza van, ütőképes fogyasztóvédelmet kell biztosítani, mert hogyha ez nem valósul meg, akkor akár neki se fogjunk ennek az útnak. Tehát meg kell erősíteni a jogszabályi feltételeket, kereteket a fogyasztóvédelmi irányelvet is tekintetbe véve a szerződéses joggal párhuzamosan. A kettőt együtt kell tekintenünk és használnunk. Az Európai Parlament képviselői igenis szívünk, szívükön viselik a fogyasztóknak a védelmét, és azt szeretnénk feléjük üzenni, hogy szeretnénk megszüntetni a kiszolgáltatott helyzetüket, szeretnénk jogorvoslati lehetőségeket biztosítani számukra, mert sok esetben hiányzik az európai jogorvoslat az őket ért sérelmekre. És ez valóban kiszolgáltatottá teszi őket. Az Európai Unióban különböző termékeket vásárolnak, és sok esetben nem kapnak megfelelő tájékoztatást a termékkel. Diana Wallis az ő védelmükben szólalt föl az előbb, és ez kell legyen az alapelv. A következő dolog, hogy nem elég egyszerűen a szabadon választható eszköz mellett letennünk a voksot, hanem ugyanakkor a toolboxra, a szerszámos eh, ládára is szükségünk van, mert az eddig elhangzott szempontokat csak ezzel a kettővel együtt tudjuk kezelni. Lehet, hogy túl elméleti volt korábban a megközelítésünk ezen a téren. És néha szabadon választható eszközt úgy jelent meg, mint hogyha valami csoda gyógyszer lenne akár az európai szerződéses jogi kódex is e köré épülhet, gondolhattuk, de ez nincs így, mert nem lenne reális megoldás. Ez egy dinamikus jogalkotási helyzetben, mint a jelenlegi, amelyben működünk. Valóban feltételekre, keretekre, eszközökre van szükségünk, de fegyelmet kell teremteni, ehhez pedig előírások kellenek. Én magam is elméleti joggal foglalkozom, az akadémiai megközelítést képviselem, de itt most nem erről beszélünk alapvetően, mert nem egy kódex lebeg a szemünk előtt, hanem egy szabadon választható eszköz, amely megszünteti a fogyasztók kiszolgáltatottságát amely a szerződéses jog széttagozódottsága, illetve a jogorvoslati lehetőségek széttartó jellege miatt áll elő. Egyrészt magas szintű védelmet szeretnénk a fogyasztók számára biztosítani, az irányelvre kell, hogy összpontosuljon a figyelmünk, és már is vannak itt vívmányok, amelyeket meg kell őriznünk. kialakultak a fogyasztóvédelemnek többé-kevésbé a keretei, tehát egyértelművé kell tenni, amikor a fogyasztókkal kommunikálunk, hogy itt már léteznek megoldások, és ezekre kell építeni. Aztán a következő témára rátérve, számos ellenvetést hallhattunk az elképzelésekkel szemben, például a nemzetközi árukereskedelmet szabályozó jogszabályra hivatkoznak. Alapvetően itt azért a vállalat közi ügyletekre vonatkozik ez, és van egy olyan iskola ezen a területen, amely szerint a fogyasztói szerződések egy másik eszköz keretében kaphatnak megfelelő szabályozást. Ez az éremnek a másik oldala. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. Ez megközelítés kérdése. De úgy gondolom, hogy az előadó ezt még kidolgozhatja, illetve a vita során kibonthatjuk ennek a részleteit. Említettem, hogy a jogszabályi széttagozódottság, illetve a rendelkezéseknek a sokfélesége alapvetően agályos. Diana Wallis egyértelműen jelzi ezt a 11-12-es, 13-as bekezdés keretei között, és az alternatív vitarendezés eszközét is szerepelteti az anyagban. Ez az egyik olyan eszköz, az EDR, amely nem kerül sokba, jogorvoslatot nyújt, és szélesebb körben elérhetővé kéne tenni. Erről érdemes bővebben szólni mert az ügyletekkel kapcsolatos problémák megoldását elősegítheti a fogyasztók érdekében. Aztán Diana nagyon gyakran él azzal a kifejezéssel, hogy legyen egyszerű és átfogó a szabályozás. Ez a két kult szó, én is úgy gondolom, amely minden tevékenységünket át kell, hogy hassa. És ez a klasszikus törvénykönyvi vagy kódex megoldással szemben szerszámos ládát jelent számunkra, amelyben többféle szerszám szerepel. Többféle eszköz található meg benne. Aztán, hogyha a 14-es pontot illetve bekezdést nézzük, akkor az európai fizetési meghagyás, illetve kisösszegű követelésekre vonatkozó európai eljárás, az két olyan megoldás, amely már is létezik az Európai Unió bevezette ezt a két eszközt, de eddig még nem éltek vele széles körben. Némi marginális hatást nyilván gyakoroltak az európai társadalomra, de nem gondolom, hogy elterjedt volna a használatuk. Az volt az elképzelés, hogy az átlagos állampolgár életét, illetve a KKV-k életét tegyük könnyebbé, de nem igazán tert nyeret még nyert peret még ez a megoldás. És hogy ugye amikor új rendszert szeretnénk kialakítani, akkor az a célunk, hogy eredményes legyen ez a rendszer. Most már zárom a hozzászólásomat, mert úgy veszem észre, hogy túl sok részletet említek, és nem ez a megfelelő hely erre. Azzal zárnám, hogy van egy olyan problémakör, amely az egész vita szempontjából káros, vagyis az opcionális eszköz nincs kellően kifejtve. Nem látják az olvasók, hogy mi lenne a felépítése, mi lenne a tartalma ennek az eszköznek, és emiatt gyanakodva közelítenek ehhez többen gyanakodó hozzáállással nézik ezt a javaslatot. Én úgy gondolom, hogy eltökélten haladjunk tovább, és az opcionális eszközt részletezzük. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Berlingoja. Köszönöm szépen, Berlinger kolléga. Üdvözlöm Anna Palacio, aki az elődöm volt, az egyik elődöm volt ebben a funkcióban, és most hallgatóként van jelen. Egyébként árnyék előadóként a frakcióm nevében én is eh, a hozzászólók közé tettem magamat. Sokat elmondtak az előttem szólók. Osztom Diana Wallis eh, elemzését és következtetését is, de talán így néhány ponttal szeretném kiegészíteni, ha megengedik. Szeretném felhívni a figyelmet, 15 éves vitáról beszél azt hiszem 1989-ben született meg az első állásfoglalás, amely azt tartalmazta, hogy egy erősebb európai szerződéses jog irányába haladjunk, és persze az okok világosak, és az érintettek állásfoglalásaiban, véleményeiben a jogi gyakorlatot folytatók és hát természetesen a kis és középvállalatok, a fogyasztók vannak érintve, vagyis akik ebben a kérdésben fellépnek, azt mondják, hogy ez nem állapot, amiben most vagyunk. Azt jelenti, hogy 28 különböző jogrend létezik egymás mellett az Európai Unióban, és a bonyolultság az alkalmazandó joggal, a bíróságokkal, a joghatósággal kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy német bíró mondjuk ezer esetet dolgoz fel, vagy egy ügyvéd még többet, és egyáltalán nincs idő arra, hogy abszolút utána járjanak a részleteknek, hogy valójában, hogy melyik jogot hol mi érint, és mit kell alkalmazni, mit nem kell alkalmazni, és ilyen értelemben ez nem jogalkalmazás, hanem lottozás, ami folyik találgatás, és ez oda vezet, hogy a kis és középvállalatok, de a fogyasztók is gyakran tartanak attól, hogy határokon átnyúló szerződéseket kössenek. Ez teljesen egyértelműen felismerhető ez a tendencia. A bizottság vizsgálatai ezt alátámasztották, a meghallgatás alátámasztotta ezt, amit csináltunk. A finn kereskedelmi kamara visszajelzése, de persze sokan mások visszaigazolták, vagy kollégáim, ügyvédek, amit elmesélnek, vagy amit a bírák tudnak beszámolni ez egy abszolút konkrét, reális probléma. Egy jogközösség vagyunk a stokholmi programban, ezt megállapítottuk meg sok helyen másút is, és ezért biztosítani kell, hogy a jogi káosz miatt ne lehessen megbízhat a jogalkalmazás. Nagy esetekben, persze ez nem olyan nagy probléma, tehát ha konkrét külön szerződéseket kötnek több százezer eurós értékben, akkor nyilvánvaló támaszkodni lehet a szövegre, hogyha az IPR-rel van probléma, vagy az alkalmazandó joggal van probléma, akkor szakértői véleményeket lehet segítségül hívni, aztán persze egy Max Planck intézet, vagy bárki más szépen tudja elemezni, hogy mit kell csinálni. Viszont most kiélezem, hogyha valaki az interneten vesz egy hűtőt, és gond van a hűtővel, hűtőszekrényel, ez 300 eurós értékű, aztán elmegy az ügyvédhez, amely mondjuk még viszonylag alacsony költséggel, honoráriummal dolgozik, és akkor többé-kevésbé döntés születik, és ez így nem megy. Ezt az állapotot meg kell próbálni módosítani, Nyilvánvalóan a válságot összességében nem fogjuk megoldani, de ez egy apró lépés a közös piac, a belső piac irányába, hogy ennek a lehetőségeit megvédjük. Ezért van az, hogy 1989 óta egyébként a Valisz jelentés tartalmazza ezt, hogy hány jelentés született már, mit követeltünk, ez mind nem is mondtuk el részleteiben, ki lehetne egészíteni továbbra is Ugye szóbeli kérdések még nagyobb száma van különböző állásfoglalásokban, tehát követelték ezt, tehát ez nincs is vita erről, tehát 90% plusz X arányban szavazták ezt meg, tehát a frakciókon átnyiló egyesség van ebben, mindenki azt mondja, hogy ezt meg kell csinálni, és most eljutottunk oda, amikor egy konkrét lépést meg kell tenni, valamilyen pályára rá kell állni, és nem szabad félni a saját kurázsitól, neki kell menni a dolgoknak. 89-ben elindultunk ezen az úton, és most úgy kell dönteni, hogy bátran megyünk tovább rajta abszolút osztom, amit Berlinguer kolléga, vagy amit Wallis kolléganő mondott, akkor működik, hogyha magas színvonalú fogyasztó védelmet biztosítunk. pillanatnyilag az a paradox helyzet, hogy az ipar a kereskedelem szkeptikus időnként, de a fogyasztóvédő szervezetek részéről is, de általános az, hogy egy ilyen black boxról, egy fekete dobozról beszélünk, nem tudjuk mi van benne, az érvelés, az egyik fél azt mondja, hogy kevés a fogyasztóvédelemben, a másik azt mondja, túl erős a fogyasztóvédelemben, gyakorlatilag mindenkinek megvannak az aggodalmai, senki se tudja, mi sül ki belőle, ezért ellenezzük. Ezt most provokatíve fogalmazom, persze, meg emlékszem a technika és az innováció ellenesség kérdése az, amire emlékeztet ez, és parlamentként itt meg kell tenni, amit a dolgunk szerintem. Ezt a black boxot, a fekete dobozt próbáljuk meg egy kicsit felnyitni részünkről, egyértelműen bele kéne írni a véleménybe, hogy mit várunk, minőségileg mit várunk ettől a dossziétől, hogyha az Európai Bizottság tényleg valamilyen opcionális eszközre teszi javaslatot belátható időn belül. Másrészt pedig itt a parlamentben ne takarékoskodjunk az idővel, szálljunk rá bőven időt, ez egy olyan nehéz, összetett, bonyolult jogi eszköz, hogy nagyon alaposan kell végig tárgyalni ezt, nincs csak a kapkodásra, 89 óta megy a projekt, hát egy pár hónapra, vagy egy évre, tényleg ne figyeljünk a végén annyira, tehát nem ezen múlik, ha azt akarjuk, hogy valami tisztességes jöjjön ki ebből. Van időnk bőven, hogy a végén jó eredmény szülessen, ami a toolboxot, a szerszámos ládát illeti, szerintem erről nem kell dönteni, van ilyen a, természetesen az CFH-val megszületett, már az Európai Bíróság jogalkalmazásába is megtalálta az utat, ahol nemzeti jogot alkalmaznak, de az európai jogalkalmazásban és a fogyasztóvédelmi irányelvben, ha azon gondolkodunk, hogy mit kell részleteiben megfogalmazni, akkor végül is már a draft CFA-ra nyúlunk vissza, igénybe vesszük a lehetőségeit. Van ez a toolbox, egyértelmű az a helyzet, hogy több lehetőséget kell teremteni arra, és ez az utolsó pont, amit el akarok mondani. Megértem a kritikákat, amiket az érint... nem értem meg a kritikákat, amiket az érintettek megfogalmaztak, vagy a lobbisták. Nem kényszert alkalmazunk, majd opcionális a nevében benne van, hogy opcionális. Tehát aki nem ért egyet a tartalommal, az nem veszi igénybe. Aki pedig alkalmazni akarja, jó, nyilvánvalóan a nemzeti jog és a nemzetközi jog területén kell ezt alkalmazni, éppen ezért minőségileg nagyon magas szintű fogyasztóvédelmet kell biztosítani, és aki ezt akarja, az használja. És hogy milyen híreket hallani innen-onnan, hogy valahol mégiscsak kötelező lesz, nem lesz kötelező, jelentsük ki, nem lesz kötelező, és politikailag úgyse lehetne megvalósítani, tehát opcionális lesz, pont és akkor meg meglátjuk, beválik vagy nem. Ha bevált, akkor jó, ha nem vált be, akkor tanultunk valamit belőle megint egyszer. Mindenképpen egy lehetőség, amit kínálunk adott. Árnyék előadóként mondtam, aztán Cievka, Tadeusz parancsolj, utána pedig az Európai Bizottság. Igen, köszönöm szépen, elnök úr hallgatva, amit Diana elmondott, az a benyomás, hogy amikor erről a belső piacról beszélünk, akkor mindig azt gondoljuk, hogy ez egy olyan pohár, ami félig üres, és meg kell tölteni minden áron, hogy csordultig legyen, és ezért kellenek új eszközök. Ami az európai szerződéses jogot illeti, kiegészítő eszközöket kell kínálnunk, ez egyértelmű. Az európai polgárok miért nem elégedettek még mindig azzal, ahogy működik az Európai Unió? Hát azért, mert nem értik mindig a működési módját, és nem találják az utat ebben a dzsungelben, vagy labirintusban. A jogi eszközök dzsungelében nem ismerik ki magukat, nem találnak érthető megoldásokat. És azzal, amit Diana javasol ezzel kapcsolatban, azt gondolom, hogy valóban a kisfogyasztót, illetve a KKV-kat kellene védeni. Ez a két kör kerül a legátfogóbb kapcsolatba az Európai Unióval. A legtöbb alkalmazottat a KKV-k foglalkoztatják, illetve a nagy multinacionális cégek nem fognak érdeklődni ezek iránt az eszközök iránt, mert az ő ügyleteik biztonságos környezetben folynak, és óriási pénzekkel rendelkeznek, meg tudják fizetni a nagy jogi irodáknak a közreműködését. Tehát ők ebben nem lesznek érdekeltek. A kis és középvállalkozások viszont nem élveznek e féle védelmet, illetve nincsenek ilyen lehetőségek. Tehát ezért kell világos és egyszerű eszközrendszert kialakítani, ami legyen szó észt vagy spanyol kisvállalkozásról védelmet nyújt. Ebből fakad, a, teljesen egyetértek Dájánával, annak a jelentősége, hogy ezt az eszközt ne egyszerűen csak határon átnyúló viták, illetve transnacionális ügyek rendezésére használjuk, hanem a tagállami jogorvoslat céljából is a fogyasztó, aki él ezzel az eszközzel, lassanként megszokja majd, hogy létezik egyrészt, hogy működik eredményesen. Tehát én azt gondolom, hogy a szerszámos eh, ládával nincsen semmi probléma, mert ez se nem fekete, se nem piros, eh, se nem fehér, hanem teljesen átlátható a működése ami a tartalmát illeti, bárki használhatja ezeket az eszközöket. Kiki megválaszthatja a megfelelőt. Tehát ezért nagyon hasznos lenne ez a kiegészítés a meglévő eszközök mellé. És a vállalkozásoknak hozzá kell tudniuk férni. A meglévő rendszert egészítjük ki további választási lehetőséggel. A megoldással kapcsolatban felmerülnek problémák. A jogvitáknak a rendezése hogyan lehetséges, ez a fő kérdés. Meg kell kezdenünk a munkát ez ügyben. A Brüsszel 1-nek az a kidolgozása fontos téma, mert úgy gondolom, hogy ennek a mentén tudjuk majd a szempontjainkat érvényre juttatni, illetve így alakulhat ki az összkép. Úgy gondolom, hogy ennek mindenki hasznát látja majd. Diana Wallis említette ezt a kört, a fogyasztók, illetve a brit kis- és középvállalkozások számára is hasznos lesz, tehát mindenki számára jó lesz ez, Európa számára, az európai polgárok számára, mert hatékonyabban tudnak majd működni, az én érdekeiket képviseljük. Köszönöm. Köszönöm, Staudemeyer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, először szeretnék gratulálni Diana Wallis asszonynak ehhez a jelentéshez, és nyilvánvalóan fontos számunkra is az Európai Parlament véleménye. Először is szeretnék rögtön egy olyan dologgal foglalkozni, amely minden felszólalásban elhangzott, a magas szintű fogyasztóvédelem kérdése. Két szinten kell eljárnunk, az egyik a jogi védelem, a másik pedig a gazdasági előnyök vagy haszon bármilyen eszköz is eh, fog megszületni az év végén, annak biztosítania kell nem csak a magas szintű eh, magas szintű fogyasztóvédelmet, hanem kifejezetten javítania kell a fogyasztóknak a védelmi szintjét az akihoz képest, amely ugye minimális harmonizáción alapul, illetve a legtöbb nemzeti joghoz képest is előrelépést kell, hogy jelentsen. Tehát világos jogi előnyöket kell, hogy élvezzenek, világos jogi haszna kell, hogy legyen ennek az új eszköznek a létező akihoz vagy nemzeti joghoz képest a fogyasztók számára. Tehát nem csak a jogi hasznokat, jogi előnyöket kell nyújtani, hanem gazdasági hasznot is kell, hogy jelentsen ez az új szabályrendszer. Már bizonyos adatokat korábban ismertettem, de egyre visszautalnék, emlékeznek rá, hogy rendelkezünk olyan adatokkal, mely szerint bizonyos tagállamokban egyes termékek egyszerűen nem érhetőek el. E, Máltán és Cipruson 100 e, e, kiválasztott népszerű termék közül 98 nem volt online elérhető. Ugyanakkor hadd mondjam el, ezek extrém példák, a tagállamok több mint felében a kiválasztott népszerű termékek több mint 50%-a nem volt elérhető online, és amikor ezekre a termékekre rá kerestünk, akkor azt láttuk, hogy egy csomó termék esetében egy sor országban több mint 10%-kal olcsóbban lehetett volna a terméket be szerezni külföldről. Tehát ha a külföldi lehetőséget is megadnánk, meg tudnánk adni a fogyasztóknak, akkor az árcsökkentést eredményezne. Tehát egyrészt van egy fogyasztóvédelmi haszon, másrészt pedig van egy gazdasági haszon is. Két dologra térnék itt ki, Wallis asszony jelentésével kapcsolatban. Az egyik azt mondta, hogy legyen világosan meghatározva a hatály, és kifejezetten említette a közbeszerzést, ezt feljegyeztük. A másik pedig az, hogy csak a távollévő közti szerződésekre legyen hatályos ez a jogszabály. Na most nem, nem elemeztük még a zöld könyvre beérkezett válaszokat, de az előzetes benyomásom az, személy szerint előzetes benyomás, hogy az ipar nem akar ilyen korlátozást, tehát nem akarják, hogy csak a távollévő közti szerződésekre legyen érvényes, mert a marketing stratégiájukba az nem illeszthető be. Berlinger úr mondani valójára is reagálnék. Ő említette azt, hogy a Bécsi eh, egyezménnyel való konfliktus problémát okozna. Szerintem az könnyű megoldani, mert az opcionális eszköz felhasználásával a hatodik cikk értelmében implicit módon derogációt kap a Bécsi Egyezmény hatája alól. Az alternatív vitarendezésről is beszélt Berlinger úr, ez persze fontos, Balisz asszony is említette, sőt az Európai Bizottság is gyakorlatilag már akkor elkezdett gondolkozni ezen a dolgon, amikor magát a jogi eszközt megfontolta, tehát a negyedik, negyed évre az alternatív vitarendezési módszerrel is foglalkozni fogunk. Léne úr említette nagyon helyesen, hogy a létező DCFR már arra már utaltak az Európai Bíróság esetjogában, és ezt aztán további irányelvekben is lehivatkozták. A bizottság is egyébként egy preambulum bekezdésében a, késedelmes fizetésekről szóló irányelv egyik preambulumában már em, említette, hogy eh, a Draft Common Framework of Reference, tehát a, a referencia keret tervezettel összhangban eh, kell, hogy legyen az, az eszköz. Köszönöm. Wallis kolléganő végén, parancsoljon. Köszönöm eh, kollégák és elnök mindenkinek, aki hozzájárult ez a vitához. Ön maga mondta, elnök úr, hogy adjunk magunknak elég időt arra, hogy megértessük mindenkivel, és mi magunk is megértsük, hogy mi van ebben a dobozban. Hadd emlékeztessek még egyszer arra, hogy például pénteken is találkoztam saját hazámba, saját választókerületemben KKV képviselőivel, IT szolgáltatásokról, egészségügyi kiegészítő szolgáltatásokról, akik például például olyan vállalkozásokról, amelyek szemüvegeket árulnak, vagy olyan vállalkozás is volt, amelyik macska vakaró póznákat árult, és minden ilyen, minden ilyen vállalkozás pozitívan fogadta ezt a javaslatot. Berlinger úrnak pedig azt mondom, hogy nagyon sokszor szerepel a jelentésemben az a szó, hogy egyszerű. Akarják, de legyen egyszerű. Ez volt az üzenet. Ezért említem olyan sokszor, hogy legyen egyszerű. Tehát az étvágyuk megvan, arra, hogy bevezessünk egy ilyen rendszert, és így tudjuk az egyszerűséggel tudjuk az aggodalm, aggodalmakat eloszlatni. Köszönöm. Dankeschön. Unsere... Köszönöm szépen. Az, hogy nagyon alaposan dolgozunk és szánunk rá időt, ez abból is kiderül, hogy megáll március 3-a lesz a módosítók előterjesztésének határideje, tehát több mint egy hónapjuk van módosítók megfogalmazására. Selen Bolszt kér mm, fel, hogy a származékos ügyletekről beszéljen, mert neki mennie kell. Tehát Selen Bolsz, parancsoljon. Köszönöm, Eh, fel kellett szabadítanom a délelőttömet, hogy részt vehessek ezen a bizottságon, és aztán rájöttem, hogy valójában van egy meghallgatásunk, eh, eh, olyan embereknek tartunk meghallgatást a, a szakbizottságomban, akik majd a felügyeleti rendszer részesei lesznek, szereplői lesznek, és az is elég fontos, az európai piaci szabályozó infrastruktúrát most építjük ki. Először is ugye ez a jelentés a származékos ügyletekről van szó. Ez egy olyan szerződés, amely egy mögöttés termékre vonatkozik, akár pénzügyi eszköz, akár termékről van szó, akár áruról van szó, lehet ez üzemanyag, vagy részvény, vagy valuta, vagy termény, és a szerződés arról szól, hogy a jövőben egy fix áron megvásárolnak majd valamit, ez stabilitást ad az eladónak is, illetve a vásárlónak is nyilván az áruk esetében a, a termelő tudja, hogy egy bizonyos összeget mindenképpen megkap az eladott termékért. Nyilvánvalóan a pénzügyi szolgáltatások területén ennél bonyolultabb egy kicsit a helyzet, mint az árutősdei tranzakcióknál. Alapvetően egy kockázatkezelési módszerről van szó, ugyanakkor ezzel vissza lehet élni, vagy használják sajnos olyanok is, akik nem értenek hozzá, és éppen ezért kialakulhat az, hogy egy kockázatkezelő eszköz maga lesz a kockázat. Egyes eh, ilyen szerződések standardizáltak, és ezekkel is lehet kereskedni, más szerződések viszont személyre szabottak, különös tekintettel arra, hogy mennyi napra vonatkoznak, tehát például az olajszállító tankhajó hány napig van tengeren, és hogy milyen jellegű védelemre van szükség, biztosítási védelemre van szükség a hajó rakományára például. Na most ezek OTC módban is kereskednek ezekkel, tehát over the counter, nem tudjuk ugyanakkor, hogy a szerződések végül is kiket kötnek össze, és hogyan kapcsolódnak azok mondjuk a bankokhoz. A pénzügyi válság idején ez teljesen egyértelművé vált. Azt hiszem, hogy elég egyértelműen mondhatjuk azt, hogy a mi lett volna, ha felvetések a pénzügyi válsággal kapcsolatban még ijesztőbbek, mint a ténylegesen bekövetkezett kár. A nemzetközi eh, eh, szakértők és eh, szereplők eldöntötték, hogy valamit, dönte, valamit tenni kell ezekkel a rendszerek, ezekkel a szerződésekkel, ezeket a CCP-ken keresztül át kell folyatni egy központi elszámolón, és aztán adatbázisokba, adatkezelőkbe kell azokat elhelyezni, a, ezeket pedig felügyelnék az európai hatóságok, például a rendszerkockázati hatóság, amelyek megnéznék, hogy van-e kockázat, halmozódik-e fel kockázat, rámutatnának arra, hogy egyes szereplők eh, túl nagy kockázatot vállalnak a rendszerben. Tehát ez az, ami most, eh, most eh, folyamatban van. Nyilván ezzel kapcsolatban még lesznek majd a MIFID a módosítás kapcsán olyan dolgok, amelyek ezt befolyásolják. Mint ahogy már mondtam, a származékos ügyletek valójában szerződések. Nyilvánvalóan önök is tudják, hogy két fél van ebben a szerződésben. Az egyik fél Eh, lehet, hogy nem is európai székhelyű, tehát a nemzetközi együttműködésre is eh, ki kell térnünk, különös tekintettel a kereskedési adattárak, illetve a CCP-khez való hozzáférés szempontjából, annak érdekében, hogy valami olyasmit teremtünk, eh, teremtsünk, ami aztán végképp do- működik, olyan esetben is, amikor az egyik fél az EU-ban van, a másik pedig az EU-n kívül. Általános megjegyzés az is, hogy a, kereskede, a származékos ügyletek kereskedése is elköltözhet az Európai Unióból, hogyha nem megfelelően szabályozzuk ezt a területet, mert adott esetben előfordulhat, hogy a mi szabályozói hatóságunk felügyelete alól kivonva Európai Unión kívül bonyolítanák le ezeket az ügyleteket, hogyha nem jó a szabályozás. Noha mi nem akarunk bedőlni az ilyen jellegű fenyegetésnek és zsarolásnak, hogy adott esetben kiviszik az EU-ból ezeket az ügyleteket, mindenképpen oda kell figyelnünk a nemzetközi fejleményekre. Vannak bizonyos jogbizonytalansági kérdések, vagy jogbiztonsági kérdések, amelyekről most nem fogok részletesen beszélni, akit érdekel, annak megírom ugyanakkor vannak olyan fő pontok, amelyek, amelyek alapvetően erre a szakbizottságra tartoznak. A kereskedelmi vállalatok már is élveznek egy előnyt, egy, egy kivételt, kivételezettséget, és én azt szeretném, hogyha auditokkal ellenőriznénk, hogy ezt a kivételezettséget megfelelően alkalmazzák-e, nem élnek vissza vele. A Porsche például bizonyos short-selling pénzügyi kalandokba bonyolódott, hogyha ezt származékos ügyletekkel tennék, akkor arra nem kell, hogy mentességet élvezzenek, vagy kivételt élvezzenek. E, tehát e, erre, le, erre céloztam, hogy egy ilyet audittal ki lehetne szűrni. A 39-es módosítómban pedig kiterjesztem ezt a kereskedelmi kivételt a, a treasury financingre, a cégek treasury financingére, ami gyakorlatilag valuta ügyleteket, vagy devizaügyleteket jelenthet, forwardolást, e, amelyek azért szükségesek, hogy egy cég pénzügyei folyamatban lehessenek, tehát például a határidős acélvásárlás, stb ezeket is lehet ellenőrizni majd az auditban, hogy csak olyan tranzakciókba bocsátkozzanak, amely a cég tevékenységi körével összefüggésben hozható, nem pedig pénzügyi kalandokról legyen itt szó. A central counterpartiknál pedig el szeretnénk kerülni, hogy default management-tel kelljen foglalkozniuk, és ezzel eh, potenciálisan terhet rójanak az adófizetőkre. Van egy vita azzal kapcsolatban, hogy a központi bank likviditási támogatást nyújtson, de ezzel kapcsolatban nemzetközi szinten kell majd dönteni, mert nem jó dolog az, hogy már az első problémánál mindig a központi bankhoz fordulnak, és rögtön a legkisebb kárt is áthárítják az adófizetőre végső soron a 16-os módosítóban pedig eh, a az ügyfél védelemről a Management of Risk and Default Managementre változtattam a megszövegezést, mert nem szeretnénk azt, hogyha bárkit valamilyen kockázat fenyeget, akkor az állam már is közbelép. Ami a cégeket illeti, én úgy gondoltam, hogy eh, a, a csoporton belüli tranzakciókat ki kell vonni a e, hatály alól, ennek a, a, a fontosságát nyilván látják azok, akik a társasági jogot e, közelebbről ismerik. Szeretnék egy mentességet beilleszteni a, a nyugdíjalapokkal kapcsolatban. Ez egy érdekes vita lehet, Eh, amikor arról vitatkozunk, hogy eh, milyen eh, mentességeket vezetünk be a valuta ügyletekre, ugyanis a pénzügyi alapok hedzselésre használnak ilyen ügyleteket más országokban. Aztán felmerül a, az a probléma is, hogy milyen biztosítéka van a a nyugdíjalapnak, amit a Central Counterparty-nál kell letennie, tehát előfordulhat, hogy kötvényeket be kell váltaniuk készpénzre, hogy aztán a Central Counterparty-nak ezt kollaterálként leadják, amelyek pedig, vagy ami pedig aztán újra kötvényé alakítja ezt. Most ez nem túl jó, ha a nyugdíjalapokat erre kényszerítjük egy olyan időszakban, amikor a demográfiai kihívások egyébként is problémát okoznak. Emellett azzal érveltem, hogy ha a vállalati szférát mentességben részesítjük, akkor mentességben kellene részesíteni a vállalatokhoz tartozó nyugdíjalapokat is. Na most ez egy kicsit sikamlós terület, de a lényeg az, hogy el tudjuk-e kerülni azt, hogy készpénzé kelljen alakítani eh, bizonyos eh, értékpapírokat, eh, mint egy kényszerből. Erre vonatkozóan nyújtottam be szintén módosító indítványt. Aztán mikor kezdődjön a clearing, és hogy ez visszaható hatályú legyen-e Ehm, most itt megint van egy jogi probléma, általában véve nem jó a visszaható hatályú eh, olyan jogalkotás, amely költségeket ró emberekre, bár előzetes figyelmeztetéssel esetleg ez megtehető. Nemzetközi megállapodásra utaltam, de nem voltam elég világos. Az Egyesült Államok, noha a backloadingot kerüli, a central clearinget el fogja előbb kezdeni, mint mi elkezdjük. Éppen ezért eh, nekünk eh, el kellene kezdenünk eh, beklódolni egy olyan dátumra visszavezetve, amely egy másik ország törvényhozásának felel meg ami ugye azt jelenteni, hogy a cégeinket arra kérjük, a vállalatainkat arra kérjük, hogy olyan költségeket vállaljanak, amelyek jelenleg ismeretlenek, illetve adott esetben nőhetnek, vagy újra felnyithatók ezek a költségek, újra eh, eh, növelhetőek, még ha előzetes figyelmeztetéssel eh, a felügyeletnek való jelentése a backloadingnak az nem probléma, ezzel is lehet majd tudni, hogy mik a, ennek révén is lehet majd tudni, hogy mik a kockázatok, ez, ez talán egy kielégítő megoldás. A diszkrimináció mentességgel is foglalkoztam. Itt a 20-tól 23-ig terjedő módosítókra utalnék, de vannak más módosítók is. Nem gondolom, hogy elfogadható az, hogy a Central Counterpartik különböző szervezeteknek különböző feltételeket adjanak, akik eh, a clearingért fordulnak hozzájuk, csak annak fényében, hogy milyen szervezetekről van szó. Szerintem a eh, tulajdonosi eh, összetételnek nem szabad befolyásolnia ezeket a tranzakciókat, ami a 23-as módosítást illeti, ott az eszma nyomon követésére szólítok fel, ennél szerintem tovább kell mennünk, valami fajta elvet kell eh, létrehozni. Az exkluzivitás eh, elve egyébként máshol is megjelenik a különböző pricing és indexing eh, arrangementekbe, ahol a szellemi tulajdonjogok is szerephez jutnak. Ez a, az árazási és in, indexálási eh, elrendezés, ez eh, egy kereskedelmi eh, tranzakció, amely de facto standardá vált, és ez párhuzamot húzok más standardokkal, amelyek ipari területen jelennek meg, azok is ténylegesen standardok, és hogyha mind a két esetben standardokról van szó, akkor az engedélyezés az legyen tisztességes és nem diszkriminatív, nem pedig exkluzív. Ráadásul legyen mindez arányos, eh, hogy elkerüljük azt, hogy egy teljes engedélyre legyen szükség, akkor, amikor csak részengedély is elegendő lehet. Tehát eh, egyfajta általános javaslatról van itt szó. A jelentés tételi kötelezettség az megint csak megfelelő iparági standardok alapján kell, hogy megtörténjen, hogy az értelmezhető legyen, ehhez megint nemzetközi együttműködésre van szükség. Szintén érdemes megemlíteni, hogy az adatkezelőkben rengeteg adat fog majd összegyűlni az adattárakban, megint csak adatvédelmi standardokra lesz szükség, különös tekintettel arra, hogyha határon átnyúló vagy nemzetközi hatóságok is belefolynak az ügyekbe, nevezetesen az Egyesült Államok. Ugyanakkor a kereskedési adattárakba került adatokat nem szabad olyan kereskedelmi módon felhasználni, amely aláássa a kereskedelmi tevékenységet. Ez már megint visszavezet bennünket a licensing arrangementhez. Frank Frank típusú engedélyezést kérnék, vagy javasolnék a kereskedelmi ügyletekre. Nem szabad, hogy azt az derüljön ki, hogy valaki ingyen hozzáférhet a kezes, kereskedési adattárban hozzáférhető információhoz, amelyel aztán aláássa az egész üzleti modellt. A Fit and Proper Persons tesztet szeretném bevezetni a CCP-k menedzsmentjével kapcsolatban, e, emellett e, e, a pénzek szegregálását, különböző számlákra szeretném elérni, hogy tudjuk, hogy kinek a pénze hol van, ugyanakkor nyilvánvalóan a szegregálás és a ringfencing költségekkel jár, éppen ezért pragmatikus a hozzáállásom választási lehetőséget adnék, hogyha valaki magasabb költséggel, magasabb szintű szegregációt akar a vagyon körében, különböző e, e, számlákat akar fenntartani, akkor ez a lehetőség legyen meg, ugyanakkor ez ne legyen kötelező, e, mindaddig, amíg a számvitel az, az megfelelő, és abból tudható, hogy kinek a vagyona hol van, vagy eszköze hol van. Eh, a Central Counterpartik eh, a collateral eh, pool formában is tudják alkalmazni, amivel megint csak a költségek csökkenthetők. Teljesen egyértelmű, hogy ezek az eljárások magas költséggel járnak, nem csak a pénzügyi ipar számára járnak magas költséggel, amit vagy elviselnek, vagy nem. Nyilvánvalóan náluk lesz a legolcsóbb, tehát ők ezt megúszszák, de a, az ipar és a fogyasztók majd relatíve nagy költségekkel kell, hogy boldoguljanak, ami, ami, ami, amit mindig észben kell tartani. Emellett a parlament szerepét is szeretném kidomborítani egy módosítóval. Megvizsgálhatnánk azt, hogy egyes bírságok, amelyeket az ESMA javasol, azokat a bizottság miért bírálja felül. felül ez válasz arra a szerencsétlen körülményre, amely a Maroni ügyben jelentkezett, hogy nincsen elég nem tudunk elég diszkrecionális jogot adni az ESA-nak és az ESMA-nak. Azt gondolom, hogy például a Credit Rating Agency rendeletnél voltak ebből problémák, amikor és fix bírságokat akart a bizottság behozni. Az ESMA nem választhatott tollig bírságot, vagy nem szabhat ki tollig bírságot. Hogyha az ESMA valamit javasol, bírságot javasol, a bizottság pedig ezt nem fogadja el, akkor legyen egy meghallgatás a parlamentben, ahol az ESA-nak a az elnöke, képviselője és a bizottság képviselője megindokolják ezt. Nyilván, hogyha piaci szempontból ez nem megrendezhető, egy ilyen meghallgatás, mert sürgős az ügy, akkor ettől el lehet tekinteni. Ugyanez lenne az eljárás, hogyha egy trade repository elismerése kapcsán a, a bizottság nem követné az ajánlást. Az egyik legújabb e, módosítóm pedig arra vonatkozik, hogy egy ESMA website létesüljön az átláthatóság biztosítása érdekében, mik az eljárások, folyamatban levő eljárások, ki mire van felhatalmazva, nem hiszem, hogy ezzel lesz probléma, és egyébként is ez megfelel mindannak, amit már korábban tettünk. Vannak még ezen kívül más nagyon technikai módosítók, de megpróbáltam magam korlátozni, és olyan problémákkal foglalkozni csak itt, amelyek eh, az itteni kollégák számára érthetőek és a jogbiztonsághoz kapcsolódnak. Nyilvánvalóan a, a title átruházás, a szellemi tulajdonjogok eh, kérdése, eh, jogcím átruházás, ezek mind igazodnak, illetve Eh, ehhez a bizottsághoz tartoznak, csak úgy, mint a társasági jogi eh, aspektusok. Ez lenne a bevezetőm, és eh, válaszolok szívesen a kérdéseikre. Komplex. Köszönöm szépen, nagyon össz, bonyolult a téma, köszönöm ezt a kiváló bevezetést, Rékner mondja, utána Budu kolléga. Köszönöm szépen. Szeretnék kifejezetten köszönetet mondani a jelentés készítőjének, hogy ilyen mélyrehatóan foglalkozott a témával. 90 módosító az nagyon nagy szám, de ami a politikai jelentőségét illeti, illetőleg a bonyolultságot, ha közelebbről megnézzük, akkor be kell látni, hogy szükséges, hogy ilyen mélyrehatóan foglalkozzanak vele, mint az indoklásban megírják a származékos dolgoknak a bőrzére, a tőzsdére kéne menniük, és 2000 12 után a központokon keresztül kell ezeket központi szerződő feleken kell lebonyolítani, és már azt is megelőlegezte itt indoklásképpen, hogy erre miért van szükség, de azért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a rendelet tervezetben nem nagyon tetszik, illetőleg amit erősíteni kellene, az az ESMA szerepe. Világosan rámutatott arra, hogy miről is van szó. Ennek ellenére úgy gondolom benne kéne lennie, hogy az ESMA-nak van egy adott funkciója, kap egy adott funkciót, hogyha származékos ügyletek szabályozásáról beszélünk. A származékos ügyletek nagyon gyakran határokon átnyúlóak, nemzeti szinten kell engedélyezni őket és mindig fennáll a veszélye annak, hogy kialakul egy olyan rendszer, amely az engedélyezést ott alkalmazza olyatokban a tagállamokban, ahol a legkevésbé szigorú az előírások rendszere. Néhány kérdésem van, bár nagyon terjedelmes az állásfoglalás tervezet. Tehát a központi szerződő fél egy magáncégkel, hogy legyen ez egy kérdésem, milyen kockázatok adódnak ebből, milyen lehetőségeket kínál ez, illetőleg hol van az érdekütközések veszélye. A CPC, tehát a központi szerződő feleket azt mondják, hogy befektetési kategóriák szerint kell kialakítani. Aztán persze itt van az adófizető számomra, ők fontosak, és már eddig is sokat fizettettek velük, tehát külön kitér ezekre a tervezetben, hogy lehet biztosítani azt, hogy a CCP csődje esetén az adófizetőket meg lehessen kímélni. Végül pedig a non-financial bevonása hogy lehet a szabályozási arbitrást megkerülni ebben a, kér, ebben a kérdésben. Talán ezzel is tudna még foglalkozni, annak ellenére természetesen, hogy nagyon részletekbe menő maga az állásfoglalás, vagy a vélemény. Budúvit kolléga. Köszönöm szépen. Néhány dolgot én is el tudok mondani árnyék előadóként azt gondolom a legfontosabb haszon abból adódna, hogyha egyértelműen tudunk intézkedéseket megfogalmazni. Az OTC származékos tranzakcióknál érdemes talán támogatást biztosítani, de ez csak úgy megy, hogyha szabványosítjuk ezeket a tranzakciókat, ezt összhangba kell hozni a mindenkori származékos ügylet típusával, kapcsolatot kell teremteni a mindenkori portfólióval, és hogyha egy központi kereskedelmi nyilvántartásban nem rögzítik, akkor ezt a szabályozó hatóságnak kell elküldeni. Információkra van szükség, amelyek a nettó pozíciókat is közlik, ami pedig a nem pénzügyi CCP-ket illeti. Úgy gondolom, hogy ott nem kellene feltétlenül a rendelet hatája alá vonni bizonyos tranzakciókat, eltekintve attól, hogy egy adott küszöbb értéket átlépnek, ha ez rendszer szempontjából releváns. Azt el kell, hogy mondjam, hogy a származékos ügyletek tranzakciója a hedginggel függ össze általában, és kevésbé a spekulációval, ami azt jelenti, hogy a clearing kötelezettség csak akkor kerül alkalmazásra, hogyha a, ténylegesen ezeket, ezekkel kereskednek is a pénzügyi piacokon. A pénzügyi és nem pénzügyi CCP-k esetében, ha túllépnek egy bizonyos küszöbértéket, akkor regisztrálni kell őket. És a szerződésekbe be kell foglalni őket, ami pedig a szerződések módosítását illeti, azt is közölni kell. Úgy gondolom, hogy tartalmilag jó ez a vélemény, és nem látok okot arra, hogy változtassak nagyon, de néhány, jogilag néhány dolgot tisztázni kell. A tartalmi probléma a nem kereskedelmi CCP-kkel függ össze, és a kereskedelmi CCP-kkel, tehát ennek a szabályozását kell világossá tenni, tehát itt egyértelmű küszöbértékekre van szükség. Bolsz kolléganő a végén, és utána megállapítjuk a módosítók határidejét. Uh, Um, Köszönöm szépen. Szeretnék választ adni a kérdésekre. Úgy gondolom, hogy az ESMA megerősítése keretében az a helyzet alakult ki az összes ágazati jogszabály területen, hogy igyekszünk működtetni a megadott keretek között, a Maroni keretei között, és meglehetősen frusztráló ez a korlátozás. A piac közeli szabályozást tartom kívánatosnak, az erőforrásainkra támaszkodva a nemzeti felügyeleti hatóságok részéről, de ezzel együtt úgy gondolom, hogy szeretnénk, hogyha néha az ESMA egy kicsit a maroni keretein kívül is tevékenykedhetne, már pedig ez 22-es csapdája némileg. És egy ponton a jövőben majd a, az Európai Bírósághoz kell fordulnunk, és azt kell előterjesztenünk, hogy sajnos ezt így nem tudjuk eredményesen működtetni, tehát várunk egy erre vonatkozó döntést, amely a pénzügyi területet működőképessé szabályozhatóvá teszi. Egyelőre még korán van ehhez, ki kell várnunk, hogy a gyakorlatban milyen eredményeket mutat ez, de közben folyamatosan gondolnunk kell erre. Aztán a központi szerződő felek esetében, a CCP-knél nem akarunk olyan struktúrát kialakítani, ami ismét az adófizetőket sújtja majd. Szeretnénk, hogyha ez az ő magánkörükben maradna. Tehát én óvatosan tekintek erre a kérdéskörre, mert nem szeretném, hogyha a jegybankok itt megfelelő biztosítékok és garanciák nélkül vennének részt konfliktus kezelésre is szükség lesz a tulajdonviszonyok miatt. Ezek előfordulhatnak, nem biztos, hogy előadódnak majd. Például a hitelminősítő ügynökségek esetében ezt már megoldottuk. Ezt így csináltuk. És hogy az eszközosztályok esetében egy központi szerződő fél clearing műveleteibe bele tartozhatnak-e ezek, ennek az eljárás rendjét ki kell alakítani. Ezt fel kell vállalni. Az ESMA-nak kell majd definiálnia azokat az eszközkategóriákat, amelyeket clearingre engedélyez, és aztán a központi szerződő fél a kockázatkezelési rendszere alapján jogosult-e ezekre a clearing műveletekre. Előadódhatnak olyan körülmények, amikor egyes eszközkategóriákban a CCP nem hajlandó elvégezni a clearinget, mert túl kockázatosnak gondolja. És aztán akkor el kell gondolkodnunk a dolgon, visszakérdezni, hogy miért túl kockázatos, és a központi clearinget lehet, hogy nem megfelelő esetben kértük. Tehát az adott helyzetben nem az a megfelelő megoldás. Ezért szeretnénk, hogyha a tőzsdén kívüli ügyletek valamiféle standard megoldás keretében eh, kezelhetőké válnának. Ez egy folyamatban lévő munka. Nagyon sok módosítás várható még. Ezt elmondhatom az Econ bizottságban, de egy olyan keretre van szükség, amely arról szól, hogy tudjuk, mit csinálunk, átlátjuk a helyzetet, és ezt célozták a módosítók, amelyeket terjesztettem. Aztán a nem pénzügyi eh, résztvevők, illetve az arbitrás kerülése tekintetében a következőt mondanám, azt igyekszünk biztosítani, hogy a keret elkerüli ezt vannak küszöbértékek, amelyeket alkalmazhatunk. Bodó úr úgy gondolom, hogy erről beszélt, ezeket kell megvizsgálni, és vannak olyan vállalkozások, amelyek mentességet élveznek, ugyanakkor rendszerkockázati mérettel rendelkeznek. És egyszerűen sokkal nagyobbak a szokásos pénzintézeteknél. Az olajcégek például, amelyek gyakorta a tőzsdén szerepelnek, és ezekre meg kell határoznunk a küszöbértékeket. Egy tisztázó jellegű módosítás vonatkozik ezekre, mert küszöbérték függvényében mentességet élvezhet az ember, vagy sem, de hogyha a szerződést megköti, akkor ez benne szerepeljene. Illetve a szerződéses érték is ismérv lehet, mert előfordulhat, hogy kibeugrál az ember egyik kategóriából a másikba, és akkor folyamatosan értékelni kell, hogy hatája alá esik-e vagy sem. Ezt meg kell oldani az egyes ügyleti szerződések kapcsán. Tehát nem szeretnénk, hogyha a küszöb közelében valaki ide-oda csapódna a piaci ingadozások miatt például. Ezt az egyik módosító keretében én magam javasolom. Nem tudtam átfogó módon bemutatni az összes elképzelést, mert úgy gondolom, hogy sok száz módosítóra lesz ahhoz szükség, hogy mindent átfogóan kezeljünk igyekeztem azokra szorítkozni, amelyek a társasági jog, a szellemi tulajdonjogok, illetve az értékpapír kezelés területét érintették mert a szakbizottságban erre vonatkozó szaktudásra hozzáértéssel rendelkezünk, tehát megalapozottan tudjuk észrevételezni. Aztán a marzs követelmények tekintetében, hogyha reálisak akarunk lenni, akkor én úgy gondolom, hogy ezt bízzuk az ECON szakértőire, vitassák meg ők. Mert ez inkább az ő illetékességük alá tartozik. Tehát valamit, hogyha nagyon kell, akkor megpróbálhatunk összehozni, de én úgy gondolom, hogy igyekezzünk a Júri szaktudásának megfelelő kérdéseket kezelni. Köszönöm szépen. Módosítók benyújtása február 4-ig. Visszatérünk a negyedik napi rendi pontra. A könyvvizsgálati politikáról van szó. Hidalgo kolléga Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, felhívta a figyelmet egy egykori képviselő és miniszter de Palacio asszony jelenlétére. Hangsúlyozta, hogy az ön elődje volt, itt elnökként működött. Az ő munkája nagyban összefügg egyébként a mai vitával is, amely ma és holnap folyik. Fontos témákról beszélünk, mint például a szabadalmak. Tehát ilyen értelemben az ő munkája továbbra is kifejti hatását. Barnier biztos úr és a bizottság erőfeszítéseit üdvözlöm ezzel a zöld könyvvel, ezzel az eszközzel, a nagy konzultációkkal bizonyára haladni lehet európai szinten, és magas szintű konferenciák, viták is lebonyolításra kerülnek. Az összes ilyen eszközzel arra akarok rámutatni, hogy valójában mi legyen a célunk itt a parlamentben képviselőként és más intézményekkel együtt. Hogyan tudunk tovább együttműködni? Meg kell néznünk, mi történik a válság során, válság mit okozott, már csak azért is, hogy a jövőben elkerüljük a rendszerszerű válságokat, meg kell néznünk, hogyan tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy ez ne történjék meg újra. Bárnyi úrnak kell gondoskodnia arról, hogy ez ne történjen meg újra. Az oligopól, a monopólium, az mindig rossz. Az Európai Unió egyik feladata, hogy ezek ellen fellépje. Valamennyiünknek törekednie kell arra, hogy elkerüljük az oligopólok kialakulását minden kérdésben. Vonatkozik ez olyan területekre, amelyek a válságot okozták. Nyilvánvalóan a status quo-nak mindig vannak nagy támogatói, az ezt megelőző jó ciklusban is láttuk, sokan érdekeltek a status quo fenntartásában. Most eltekintve az ideológiáktól, azt tudom mondani, ezek valamennyi frakciót képviselték itt a parlamentben, de nekünk összességében arra kell törekednünk, hogy megakadályozzuk a status quo fennmaradását. Túl kell lépnünk, túl a status quo hiszen a felelősségünk igen nagy, a válságok megakadályozása amennyire csak lehet. Mindig lesznek válságok, de ne mi viseljük a felelősséget. Most ragadjuk meg a pillanatot, a lehetőséget, és lépjünk fel az oligopólok ellen. És további témákat is vitassunk meg, amelyek ebben az összesben fontosak. Köszönöm szépen. Pillanatnyilag úgy látom, régnek kolléganő mégis szót kér. Köszönöm szépen tulajdonképpen csak plusz aspektusokat vetnék fel ebben az anyagban, azt akarjuk előtérbe helyezni, hogy a könyvvizsgálók legyenek nagyon függetlenek. Ezért egy néhány dolgot felvetnék, ami szerintem fontos. A könyvvizsgáló a, kö, a pénzügyi szektorban szintén jelen van, nagyon fontos előírás ez, és azt tudjuk, hogy nagy a koncentráció, nagyon kevés könyvvizsgáló cég volt már csak, és ez hozzájárult ahhoz, hogy nekünk most foglalkoznunk kell ezzel az anyaggal itt a bizottságot, az Európai Bizottságot mindenképpen támogassuk abban, hogy azok az intézkedések, amelyek a nagyobb kínálat megteremtésére irányulnak, sikeresek legyenek, mert a tanácsadó és a könyvvizsgáló ne legyen ugyanaz, ezt nem szabad lehetővé tenni. Bár másképp pillanatnyilag azt kell látni, hogy nagyon kevesen vannak a piacon és egy nagyon fontos felvetés, amit személyesen szeretnék még megtenni, hogy itt mindig nagyon kell figyelni, hogy a könyvvizsgálat hogyan történik olyan rendszerekben, amelyek monisztikusak vagy dualisztikusak. Az ilyen dualista rendszerek, amelyekről beszélni szeretnék, ezeket ismerem jól, őszintén szólva tehát itt a munkavállalók aspektusát szem előtt kell tartani, hiszen a vállalat hosszú távú sikere a munkavállaló érdeke. Éppen ezért ezt ki akarom emelni itt. Ha van egy rendszerünk, amelyben a felügyelő bizottság bizonyos felelősséggel tartozik, tehát felelősségre vonható, és ez az a szerv, amely egy adott megbízást kiad, akkor igenis ez egy komoly felelősség, ezt tudatosítani kell, és ebben az összefüggésben ezt nekünk is látnunk kell, ha másrészt monisztikus rendszer alapján működnek a könyvvizsgálók, akkor az egy másfajta szituációt eredményez az Európai Bizottság is azt mondja, hogy a lehetőségek keretei között egységes szabványok lennének Európában. Azt gondolom, hogy itt az Európai Bizottság fáradozásait mindenképpen támogatnom kellene. Nos, én is hozzá akartam még szólni. Régner kollégan véleményét osztom, ezért a következtetéseim a dokumentumban szereplő gondolattal szemben szkeptikus vagyok, hogy itt egy állami szervet kéne kinevezni könyvvizsgálónak. Tehát az, hogy az állam ezt jobban csinálja, az szerintem hibás elgondolás. Ha van olyan rendszer, amelyben kizárólag függetlenek és felügyelő szervezetek viselik a felelősséget, akkor az esélyek és ellensúlyok, vagy az ellenőrzések és ellensúlyok rendszere itt megmarad. Itt arról van szó, hogy aki tanácsot ad, az nem vizsgál, és aki vizsgál, az nem ad tanácsot. Ez egy központi probléma, ezzel kell foglalkoznunk, és amikor a nyolcadik irányelvről itt tanácskoztunk, akkor Dorn kolléga készítette a jelentést, és már akkor azt mondtuk, hát ez így nem működhet egyértelművé kell tenni, hogy szétválasztjuk a dolgokat, és konkrét határidőket is ki kéne jelölni, és az könyvvizsgálókat időnként cseréljük le. Ezek mentén nem lehet az, hogy örökkévalóságig valóságig dolgozik ugyanaz a könyvvizsgáló. Persze jó, egy időre szükség van, mert meg kell ismerni egy céget, vagy egy munkát, be kell dolgoznia magát, egy időre szükség van, de azért valamikor le is kell zárulnia. Tehát van itt egy csomó jó ötlet, és egy jó néhány kevésbé jó ötlet, vagy kétségbe vonható ötlet, de hát ez egy alapdokumentumban így rendben van, hiszen erről vitatkozunk. Ha részletekbe belemegyünk, majd még pillanatilag további hozzászólót nem is látok. Ez egy első néhány felvetés időpontja volt. Nyilván a következő napokban, vagy a következő üléseken ezt felvetjük, mégis márciusban lesz majd a jelentés határideje. Jó. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen. Én magam is messze menően egyetértek a kolléga által említett észrevétellel, és teljes mértékben azzal is, amit ön elmondott, a rotáció alapvető jelentősége Az előző ciklusban is ezt vizsgáltuk. Ezt tartottuk szem előtt. A, a könyvvizsgálóknak a rotációs rendszerét azért alkottuk meg, mert ez az előremutató megoldás, és tulajdonképpen négy óriás konglomerátum, illetve cég birodalom ellenőrzi a könyvvizsgálat területét. És a legnagyobb cégek könyvvizsgálatát ők látják el. Ez egy elfogadhatatlan helyzet. Valami megoldást kell találni, intézkednünk kell, hogy javuljon a helyzet a piacon. És ezzel kapcsolatban osztom az ön aggájait, elnök úr. Én is aggályosnak találom, hogy egy harmadik fél kijelölhesse a könyvvizsgálót. Konzultálni kell a bizottsággal ez ügyben, és kaptam is erre reagálásokat. Ez részben egy elméleti kérdés, mert a gyakorlatban egyáltalán nem kivitelezhető. Soha nem írhatjuk bele a jogszabálynak a szövegébe betűszintjén, de a szellemesen utalhat erre, vagyis hogy egy, egy külső fél jelölhesse ki a könyvvizsgálót. Én azt hiszem, hogy ezt az irányvonalat mindannyian elfogadhatjuk. Ez nem is része a megbízatásomnak. És Bárnyé úr sem ilyen értelemben gondolkodik -e erről a kérdésről. Tehát úgy gondolom, hogy határozottan ellene kell mondanunk, kifogást kell emelnünk, ez gazdaságilag egyértelműen nem reális, nem kivitelezhető, ez nem is központi kérdés. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pont az ötös Corporate Governance pénzügyi intézményekben. Táj kolléganő, parancsoljon. Itt az Econ esetében bizonyos pontokban kötelező a mi véleményünk, ami a javadalmazást és a vállalatirányítást illeti azokban a kérdésekben az Ekona vezető. A lényeg az, hogy levonjuk a szükséges következtetéseket a válságból. A cél az, hogy egy jó vállalatirányítás alakuljon ki, de a pénzügyi reform nagyon fontos szerephez jut, és ennek egy fontos része ez is, amivel foglalkozunk. Nagyon sok kérdést tettek fel egyébként, éppen ezért a központi kérdésekre koncentrálok, illetőleg azokra, amelyeket a shadow találkozásánál mi vitatottnak tekintettünk. Az első kérdés az volt, hogy hány FB mandátumot lehet egyidejűleg elfogadni, én háromra tettem javaslatot, tehát ez lenne a korlátozás, miközben azt mondtam Fox úr ellenében az Econból, hogy ugyanazon koncernen belül a több mandátum számítson egynek ebből a szempontból, hiszen azzal túl sok plusz munka nem keletkezik, de nyitott vagyok, mint már mondtam, ha ötöt akarnak, ilyen felügyelőbizottsági vagy igazgató tanácsi tagságot, de valamilyen kompromisszumra megállapodhatunk, őszintén szólva mert megyünk. Tehát az Európai Bizottságtól azt hallottam, hogyha a javaslat előkerül, akkor részletes jelentés állnak elő, ami az arányosságnak is eleget tesz, vagyis ez összefügg a pénzintézet méretével is, stb. stb. Tehát azt hiszem nagyon részletekben menő lesz a szabályozás. Nekünk azt gondolom csak nagyjából meg kéne mondanunk, ha meg tudunk állapodni valamiben, hogy általában egy bizonyos korlátozást támogatunk az FB tagságokból. Aztán a sokszínűség, a diverzitás az ilyen igazgató tanácsokban, tehát szakmai, szociális szempontból, és hát néhány éve a nők szerepéről is beszélünk az ilyen testületekben a shadow találkozóján egy fokozatosságra épülő tervben állapodtunk meg, aminek a végcélja a 40% lenne. Budú úr ezzel annyira nem értett egyet, és azt hiszem, hogy módosító indítványjal áll majd elő, de pillanatnyilag arra felhívom a figyelmet, hogy egyes tagállamokban a nő kvóta megjelenik. Itt mi csak a pénzintézetekről beszélünk, de egyes országokban a vállalatok felügyelő bizottságát is vizsgálják. Spanyolország, Svédország, Finnország, Hollandia, és január 13-a óta Franciaországban is van egy nőkvóta. Egyre inkább elterjed ez, sőt, Norvégiában már eredményekről is be tudnak számolni, még a vállalatok szövetségei, szervezetei, akik az elején tiltakoztak, pozitív mérleget vonnak, mert egyrészt kiderült, hogy fiatalak lettek a felügyelőbizottságok, mert ezek eléggé előregettek, és az eredmények is jobbak voltak Norvégiában. Tehát a norvégok már gyakorlati tapasztalatokról tudnak beszámolni, ez alapján tudunk nyilatkozni. Aztán egy további kérdés, hogy a belső ellenőrzés a finál a pénzügyi kockázat menedzsment hogyan alakulhat. Itt azt mondtam, hogy jelentést kéne készíteni a rendszer arányosságáról és működőképességéről, és ezt a felügyelőbizottságnak kéne elfogadnia. A javaslatom szerint a zöld könyv nem tartalmazta egyébként, amit még javasoltam, hogy a revízió ezt a kockázatkezelést még kívülről is ellenőrizze. Azt gondolom, hogy ez egy meglehetősen bonyolult pont, amit Massiv úr jelentése összességében vizsgál majd, és döntést kell hozni róla, hogy itt mit szeretnénk. Egy további fontos felvetés, mi történik akkor, ha a külső revízió megállapítja, a vizsgálat során, hogy a cég lét életét veszélyezteti valami, vagy a fejlődését veszélyezteti alapvetően valami, mit tegyünk ekkor. Azt mondtam, hogy a külső revizornak ne az legyen csak a kötelessége, hogy megfelelő módon közölje ezt az FB-vel, a felügyelőbizottsággal, vagy az igazgató igazgatótanácssal. Tehát a felügyelőbizottságnak ezt mindenképpen el kéne mondani, mert ez, hát, hogy ezt kipontosan általánosságban fogalmazunk, mert ez egy zöld könyv, a többség amellett szállt síkra, hogy csak a nemzeti felügyeleti hatóságokat kell értesíteni, és azok döntenek majd arról, hogy ezt az európai felügyeleti hatóságok felé továbbítani kell. Szerintem a rendszer elég jónak tűnik. Én egyébként közjegyzőként dolgozom, és ez azt jelenti, hogy közjegyzőként és ebben az esetben könyvvizsgálóként nem én döntök végül arról, hogy mindenképpen jelentésre érdemes eseményről beszélünk. E, nekem is csak az a kötelességem, hogy a kamarát értesítsem, a közjegyzői kamarát, hogyha pénzmosás gyanúja merül fel, és akkor a kamara dönt, és az ővé a felelősség, hogy mit visz tovább az európai szintre. És hát ez vonatkozna természetesen erre az esetre is a bank felügyeleti szervekre. Azt is elmondtam, hogy az intézményi befektetőknek jelenteniük kellene, hogyha eltérően viselkednek, tehát hivatalosan a Comply Explain rendszer, és itt tulajdonképpen valamennyi tárgyalás során kiderült, nagy súlyt helyezünk arra, hogy legyen egy egységes kódex EU szinten, nagyon különböző kódexeink vannak. Itt nagyon fontos az, hogy ez egy egységes legyen, amire a bizottság tesz javaslatot, az Európai Bizottság, és nekünk erről szavazni kellene. És Nagy-Britanniában például a UK Stewardship Code amit példaértékűnek tekintenek a legtöbben, és szerintünk ezért azt gondoljuk, hogy ez lehetne a bázisa egy egységes európai kódexnek. És a felelősség a bizottságok tagjának felelőssége polgári jogi és jogi szempontból, ami a jogi felelősséget illeti. Itt nincsen európai szintű jogalap erre, éppen ezért egy minimális harmonizáció mellett teszem le a garast. Európai szinten több hatáskör egyszerűen nincs, ami pedig a polgári jogi felelősséget illeti. Itt az egyes tagállamok között óriási az eltérés, az én országom, az én hazámban már az egyszerű gondatlanság is számít, tehát már e, itt is felelősség áll fenn, más országokban ez erre még nem terjed ki, és a bizottságtól azt hallottam, hogy végül is csak jogalkotói javaslatot tesznek majd, de majd akkor, hogyha van hatásvizsgálat széles körben, tehát pillanatnyilag ők sem látják, hogy az egyes tagállamokban milyen szabályok léteznek a polgári jogi felelősség ügyében. Éppen ezért nagyon visszafogott voltam ebben a témában, és azt mondtam, hogy egy európai minimális standardre szükség van, amikor a felelősségről beszélünk, a tagok felelősségéről. Ami pedig a javadalmazást illeti, 2011-el kijött a harmadik átdolgozás után a saját tökére vonatkozó irányelv. Időközben az összes tagállam átültette ezt, amennyire tudom. És azt hiszem ebben minden szabályozás benne van. Az Európai Parlament állásfoglalása a javadalmazási politikával kapcsolatban szintén figyelemre vételre került, ebben, ha jól tudom, én most azt mondtam, hogy várjuk ki, milyen eredmények születnek a, a saját tőke irányelv kapcsán a gyakorlatban, mert azt gondolom, hogy ennél részletesebben, mint ahogy a saját tőke irányelv tartalmazza a javadalmazást, tulajdonképpen már nem lehet szabályozni, ezért azt mondom, hogy várjuk ki, mi sül ki ebből a gyakorlatban. Ezek tehát a legfontosabb pontok Mászi úr jelentésére térek vissza itt a könyvvizsgálók kapcsán, a külső revizorok és a felügyelőbizottsági tagok tanácsadói tevékenységet ne végezhessenek az adott koncern számára. Tehát ellentétes érdekek ne kép, érdekeket ne képviselhessenek ezekben a témákban. Jó? Köszönöm szépen. Ennyit a vitatott pontokról. Köszönöm, mondja az elnök. Budó úr következik, és utána tovább. Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyékelő adóként én is szeretnék néhány észrevételt tenni. Először is a bizottsági zöld könyv valójában egy kérdőív, kérdőívet tartalmaz amely csökkentheti a csőd kockázatát a pénzintézetek esetében. A csődveszélye pedig a rossz irányítás miatt merül fel. Tehát ennek érdekében hatékonyan kell érvényesíteni a vállalatirányítási elveket a vezetői testületekben, az igazgatóságokban, illetve a részvényesi, a felügyeleti és a könyvvizsgálati szerepköröket megfelelően el kell látni. Árnyék előadóként szeretnék választ adni a kérdésekre, ahogyan én látom őket. Úgy gondolom, hogy a részvényesek, tulajdonosok szélesebb körű bevonására van szükség, elektronikus szavazás formájában például. Aztán az igazgatóság tagjainak a rálátását kell növelni, hogy valóban felügyeleti feladatokat láthassanak el a vezetés munkája felett. Tehát meg kell velük ismertetni a szakmai tevékenység részleteit. Aztán a kockázatkezelés függetlenné kell, hogy váljon, illetve az igazgatóság és a vezetés is el kell, hogy váljon világosan. Körül kell határolni a jogköröket. És csak a megfelelő eszközérték határ feletti pénzintézetek esetében érvényesek az itt jelzett rendelkezések, tehát hogyha valóban rendszer szintű kockázattal jár a méretük. A tőkepiaci eh, jogszabály rendelkezik arról, hogy a tulajdonosoknak az adat szolgáltatását hogyan kell szabályozni. És zárásul annyit mondanék, hogy a kockázat csökkentése a célunk, de nem szeretnénk, ha ennek keretében csorbulna versenyképessége egyes pénzintézeteknek, és mondjuk alul maradjanak az Egyesült Államokkal szemben, vagy más országokkal szemben. Az előadó említette a kvótákat a nemek egyensúlya érdekében, illetve hogy 40% körüli célt szeretnének elérni a nők részvétele terén. Először is szeretném kijelenteni, hogy szerintem ez nem működik a kvóták ilyen esetben nem működnek. Ezek ugye tőzsdén jegyzett részvénytársaságok, ezek a pénzintézetek, és a kumulatív szavazási módszerrel működnek, vagyis mindenki a leghozzáértőbbnek vélt képviselőt hatalmazza fel a szavazás az igazgatóság ülésein. És hogyha kötelező kvótákról rendelkezünk, akkor lenne egy kettős megoldás alakulna ki, a kvótának megfelelő igazgatóság, meg a hozzáértő igazgatóság. Ez Pandora szelencéje, és néhány év múlva már a fogyatékkal élők, illetve szexuális mássággal e, élők kvótáit is be kéne vezetnünk. Ami a könyvvizsgálók ajánlásainak a e, végrehajtását, illetve az adataiknak a közértételét illeti, nem helyes lenne, nem szabad ezeket közzétenni, mert a könyvvizsgálói tevékenység célja a befektetőknek a védelme, a potenciális befektetőknek ad egyértelmű képet a vállalat gazdálkodásáról. És hogyha arra kényszerítjük a könyvvizsgálókat, hogy kockázatértékeléssel is foglalkozzanak, amelyek egyébként a pénzügyi helyzetből nem derülnek ki közvetlenül. Ha erre kényszerítünk eh, könyvvizsgálókat, hogy kockázatfelmérést is végezzenek, ez további többletmunkával terheli meg őket. Ez nem az ő szakmai feladatuk, erre külön cégek vannak a kockázatértékelésre, tehát ez nem auditor dolog. Régner kolléganő, a jelentés készítője már nagyon részletesen taglalta azt, hogy az egyes vitapontok mit képviseltek a árnyék előadók találkozóján. Azt hiszem nagyon konstruktív vita folyt, és nagyon hasznos volt az eszmecsere. Ezért tulajdonképpen nem akarok az összes pontra kitérni, hanem háromra, amelyek számomra rendkívül fontosak. Csak röviden a javadalmazás témája. Világos, hogy vannak megfelelő előírásaink, ennek ellenére meggyőződésem, hogy ha a vállalat irányítással, a corporate governance szel foglalkozunk, akkor ez egy lényegi pont, és ezért ezt itt szerepeltetni kell. A második pont a nők kvótával kapcsolatban. Ez egy nagyon vitatott téma. Emlékeztetni szeretnék erre, hogy vannak országok, ahol egy ilyen fokozatosságra épülő tervük van. Németországban is, ha jól tudom, ilyen létezik, és a gazdasági válság ellenére illetve a komoly csere ellenére az igazgatóságban és a felügyelőbizottságokban azt kell, hogy mondjam, hogy megint csak férfiak kerültek be. És ilyen értelemben a nők nem kaptak elég nagy szeletet ebből a tortából, vagyis azt mondom, hogy egy törvényi előírásra szükség lenne a kvótát tekintve, de realista vagyok nagyon fontos ebben az összefüggésben, hogy egy alkalmazható kompromisszumot találjunk. Ebben az összefüggésben a javasolt szövegre tennék egy javasolt én, javaslatot én is, és akkor a következőt mondom hozzá. Szerepeljen benne 40 egy nem részéről, de ez egy kicsit félreérthető szerintem mert kifejezi ugyanazt, amit mondani akarok, de úgy is fel lehet fogni, hogy 40-40 százalék, akkor 40 meg 40 az 80 százalék, és nem jön ki belőle a 100. Másképp kéne talán kifejezni, mert azt kéne elmondani, amit szeretnénk. És a harmadik pont a bizottság zöld könyve hanyagolja az FB funkcióját és a az együtt döntés funkcióját a, az FB-ben, ezért a Juri részéről szerintem fontos kifejteni, hogy ez nem egy orhidea, nem egy szépségdíjas dolog, hanem egyszerűen emölött mögött több, sokkal több van. Nagyon konkrétan a gazdasági demokrácia megélése az, amiről itt beszélünk, a gyakorlatba való átültetése. Ez a német és az osztrák jogban már szerepel, itt a munkavállalókról van szó, akiket képviseltetni kell a felügyelő bizottságban, de hát ehhez megfelelő tudásai szükségük van a vállalat belső életét tekintve. Ezt valahogy meg kéne jeleníteni szerintem. Fox kolléga a koordináló szakbizottság képviseletében van jelen. Köszönöm, hogy engem is meghívtak ide. Azért jöttem el, hogy meghallgassam ennek a véleménynek a vitáját. Sajnos Karim úr nincs itt, és ezért átveszem az ő szerepét is, és a frakciónk véleményét is ismertetem. Először is köszönöm a raportőrnek a munkáját. Alapvetően egyetértünk vele, sok elfogadható értelmes javaslat van ebben. A pénzügyi rendszer rendszer szerűsége azt jelenti, hogy pénzügyi intézményeknek külön oda kell figyelniük a, gazda, a vállalatirányításra, mert ha ezek a cégek megbuknak, akkor az kihat az adófizetőkre is, nem úgy, mint egy egyszerű cégnél. Ezért is igazolható az, hogy az EU vagy az állam nagyobb mértékben beavatkozzon az, adóvéde, az adófizetők védelmében, hogy nagy még egyszer előforduljon az, ami nem régiben előfordult. Egyet értek azzal, hogy legyen egy olyan vélelem, hogy egy igazgató ne ülhessen háromnál több igazgatóságban. De ez legyen egy vélelem, mert egyes esetekben egy különös szakértelemmel rendelkező ember, aki egyébként nem főállású alkalmazott, kisebb és kisebb pénzintézetek igazgatóságában ül, akkor ülhessen háromnál több igazgatóságban is. Ha pedig nagyon nagy pénzügyi cégről van szó, akkor csak egy igazgatóságban ülhessen az adott személy. Nyilvánvaló, hogy ha valaki háromnál több igazgatóságba szeretne ülni, akkor megmagyarázhatja a szabályozó hatóságnak, hogy ezt miért kívánja. Ami a Eh, az igazgatóságok összetételét illeti, hát ez egy nagy probléma. Eh, a jogi eh, kötelezettség szerintem nem megfelelő, bár természetesen ösztöznünk kell a nőket arra, hogy nagyobb mértékben részt vegyenek. Nem hallatszott Lichtenberger asszony megjegyzése, de Fox úr szórakoztatónak találta. Én szerintem érdemük alapján kell a nőknek részt venniük, Lichtenberg asszony továbbra is mikrofon nélkül beszél,

Ráadásul ugye az igazgatóságban vannak nem exekutív eh, igazgatók, akik a vezérigazgatóval szemben úgysem tudnak fellépni. De ezért is szükséges az, hogy érdem szerint a lehető legalkalmasabb emberek kerüljenek az igazgatóságba, akik szembe mernek szállni a vezérigazgatóval, és nem kvóták alapján kerülnek a helyükre. Örülök, hogy az előadónak tetszett az Egyesült Királyságban kialakított kódex, Ami pedig a díjazást illeti, a tőkemegfelelési irányelv természetesen fontos, illetve a fizetőképesség 2, a szolvenci 2 is fontos, abban is, abban is van utalás az igazgatók fizetésére. Talán ezt is felvehetjük ebbe a jelentésbe. Köszönöm. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, Stojanov kolléga. Благодаря, господин председател. Взимам думата, за да направя едно изказване. Köszönöm, elnök úr. Én szeretném támogatásomról biztosítani azt, amit Fox úr mondott, illetve mások is, különös tekintettel a kvótákra. Elvi véleményt fejtek ki. Bármilyen jellegű kvótát is vezetnek be, azt én ellenzem, mert az elszakad az érdemektől. Én ellenzem a nem érdemen alapuló kvótákat. Vannak nagyon okos nők, akik megfelelő tudással rendelkeznek ahhoz, hogy saját érdemeik alapján mondjuk európai parlamenti képviselők legyenek. Érdemeik alapján kerülnek ide, nem pedig azért, mert van egy ilyen jogszabály. Hát önöknek például, hölgyeim, megvannak a képességeik ahhoz, hogy itt legyenek. Más kritériumot a kiválasztódásra nem tudok elképzelni, csak is az egyéni érdemet. Különösen akkor, van, ar, akkor igaz ez, amikor pénzügyi intézmények igazgatásáról van szó. Mert ha egy nő azért lesz igazgató, mert nem azért lesz igazgató, mert szakértő és képes egy pénzügyi intézetet eligazgatni, hanem azért, mert nő, Nyilván ez a nő nem fog tudni hozzájárulni a pénzügyi eh, szervezet jobb eh, irányításához. Nem tudunk, nem vezethetünk be tehát eh, kvótákat. Tudom, hogy itt néhány embernek nem tetszik mindez, de kérem, kérem gondolják át, hogy, hogy hogyan éreznék magukat. Egyes sport szövetségekben bevezettek kvótákat, és aztán azok a nők, akik ott ülnek a szövetségekben, rosszul érzik magukat, mert tudják ők is, hogy nem az érdemeik alapján kerültek be, hanem egy kvóta alapján. Én egyébként az ilyen kvótarendszert, az affirmative action, stb. minden utasítom. Gut, zum Schluss nochmal Frau Kollegin Tain. Tain kolléganő a végén még egyszer. Fox kolléga már hangsúlyozta, hogy Budó úrnak válaszoljak első alkalommal. Csak a rendszer szempontjából fontos intézetekről beszélünk, nem kis és közepes magánbankokat vizsgálunk, csak a nagybankokról van szó, hát és éppen ezért a rendszer szempontjából fontosak, és ezért a legkülönbözőbb követelményeket alkalmazzuk rájuk nézve a corporate governance jegyében, ami az FB tagok tagjait illeti képzettségüket tekintve természetesen a nőknek ugyanolyan képzettséggel kell rendelkezniük, mint a férfiaknak ott és arra hivatkoznék, amit leginkább el tudunk képzelni itt a vállalatirányítás keretei között az FB vonatkozásában. Ez egy olyan modell, hogy az FB tagokat kívülről értékelik. Vannak országok, ahol ilyennel eh, dolgoznak. Év végén készül egy jelentés, abba belekerül, hogy az FB tagok egyáltalán milyen sűrűn vettek részt az üléseken. Ez mindenképpen ahhoz vezet, hogy sokkal többet vannak jelen az üléseken, mert tudjuk, hogy bizonyos FB tagok, hát eddig szinte csak eh, férfi FB tagok voltak, gyakorlatilag évente egyszer sem mennek el sokszor az ülésekre éppen ezért eh, nehéz elképzelni, hogy minőségi munkát végezzenek, hiszen nincsenek ott. Ezek a jelentések eh, ahhoz vezetnének, hogy minden egyes eh, személyt külön-külön értékelnek, és ez az én liberális felfogásomnak abszolút megfelel, de jogászként nem tudom elképzelni, hogy ez működjön, tehát egy FB tag, egy ez FB elnök is segíthet értékelni, de hát hogy tegyük ezt meg, mit tudom, osztályozza őket, vagy hogyan fog ez működni, ezt nehéz elképzelni, hogy ez valaha is megy majd. Ami pedig a képzettséget illeti, a pénzügyi válság rámutatott arra, hogy a férfiak nem voltak képesek ezt megoldani nem lett volna válság, hogyha az FB tagok jól dolgoztak volna, ahogy ezt előírták számukra. Hát ez a legjobb ellenérv, hogy erre sor kerülhetett, és az imént már megjegyeztem az első két-három év gyakorlati értékelése Norvégiában arra mutat rá, hogy még a nagy ellenzék is meggondolta magát az utóbbi időben, és biztosak lehetnek abban. Én nem olyan politikai irányból jövök, amelyik a kvóták nagy harcosa. Mi vagyunk Németországban az utolsó párt, ahol még nincs kvóta, és hát nagy nehézségeim vannak a saját pártomban, meg kell, hogy valljam, de azért azt látni kell, hogy egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó, a tagállamokkal még beszélnünk kell, tárgyalnunk kell, azt hiszem a vitát érdemes így folytatni, és két-három éve egyébként az összes tagállamban gyakorlatilag legfelsőbb szinten is folyik erről vita. Egyelőre eszmecserére van szükség, a végcél legyen a 40%-os kvóta, hogy most én 40-40 százalékot írtam, sokáig gondolkodtam, de ha csak a nőket írom bele, akkor a férfiakat diszkvalifikálom, tehát én nem csak a nőkről akarok itt beszélni, hanem összességében. Ezért szerepel, hogy mindkét, nem? Budúr pedig a könyvvizsgálók jelentési kötelezettsége a felügyelőbizottság felé. Ilyen egyébként rendszerként működik, már Németországban is be is vált Arról van itt szó, hogy a könyvvizsgálókat biztosítsuk is, tehát a négy nagy egyébként maga javasolta, nem arról van szó, hogy ők ezt nem akarnák, ők maguk javasolták, hogy ez így legyen, van egy mandátumuk, és amikor egy külső hatóságnak jelentenek, akkor a megbízóval szemben igazolniuk kell magukat, és hát e, ezért örülnek, ha erre van egy törvényi előírás, hogy ezt meg kell tenniük, és legalább két tagállamról tudok, ahol a pénzügyi válság keretei között a könyvvizsgálók pontosan észlelték, hogy mi történik, pontosan látják, hogy mi történik, és a nemzeti felügyeleti hatóság azt kérte tőlük, hogy ezzel ne menjenek a közvélemény elé, egyelőre várjanak vele, mert különben a Lehman Brothers hatás adott esetben a tagállamban is bekövetkezett volna. Ezek a társaságok elgondolkodtak azon, hogy tényleg csöndbe tudnak -e maradni, de hát azt mondták, hogy ha a Nemzeti Felügyeleti Hatóság ezt kéri tőlük, akkor megteszik, miután végig gondolták a dolgokat. És azt gondolom, hogy ez egy olyan rendszer, amely az ilyen pénzügyi összeomlást széles körben meg tudja akadályozni. Nem új ez sem, és minden bizonyal a nagy könyvvizsgáló cégek sem akarják az ellentétét ennek. Egyébként pedig nem az én területem az utolsó pont, és eh, látom a módosító indítványokat, eh, várom a módosítókat, mit mondtam. Köszönöm szépen. Még egy megjegyzést a végén engedjenek meg. Abban az országban Rapkai eh, úr, meg Tájasz, hogy meg én, amit ismerek, a nagy felügyelőbizottsági tagok egymást cserélik, és kölcsönösen ellenőrzik egymást, és ez nem csak a bankokra vonatkozik, a nagy ipari cégekre is, tehát igazából meg kéne fontolni, hogy ezt a rendszert feltörjük-e. Ez egy nomenklatúra. Lehet, hogy más tagállamokban ez nem így van, de amit mi ismerünk, mi hárman, a legjobban ott ez tényleg így van. Lichtenberger asszony, sajnos sok tagállamban ez a helyzet. Egy megjegyzés volt csupán minden bizonyal egy határidős megoldás is segítene, de majd megvitatjuk. A módosítók határideje február 4-e. A hatost elhalasztottuk holnapra, aztán közös vita a három javaslatról, az egységes piac vonatkozásában is Boris kolléga kap szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, úgy gondolom, hogy mindaz, aki értesült a bizottság közleményéről, illetve ismeri a tartalmát, nyilván kedvező benyomást alakított ki az eddig elvégzett munkáról magában. Tulajdonképpen a jogi eszközöknek a többsége gazdasági jellegű, és tekintetbe vették a megfelelő szempontokat. A közös piac 20. évfordulóját ünnepeljük jövőre, és ezért is fontos, hogy átértékeljük a helyzetet, illetve biztosítsuk, hogy a, az egységes piac ne küzdködjön belső akadályokkal a fejlődése szempontjából. Az általam írt dokumentum a vállalkozások és a növekedés mellett áll ki, és meg kell néznünk, hogy milyen helyzetben van az a 20 millió európai vállalkozás, amely több mint 175 millió munkahelyet teremt Európa szerte. A kis és középvállalkozásokról van szó. A munkaerőfelvétel szempontjából bennük rejlik a legnagyobb lehetőség. A, az egységes piac helyzetének az elemzése rávilágít, hogy jogi természetű, illetve gazdasági természetű akadály már nem olyan nagy számban létezik, tehát lassanként valóban kialakul az egységes belső piac. Az Európai Bizottság a közleményében három kategóriát határoz meg a vállalkozások számára. Az első Mm. Az első szempontból az összes pénzügyi eszköz említendő, és aztán a tőkéhez való hozzáférés szempontjából vizsgálják a helyzetet. Például igyekeznek eh, normalizálni, szabványosítani a, az adózási helyzetet. Én most itt a jogi vonatkozásokra szeretnék csak kitérni. Aztán a bizottsági javaslat második kategóriája arra vonatkozik, hogy csökkenteni kell, le kell építeni az administratív és technikai akadályokat is. Itt például az elektronikus azonosítás lehetősége merül fel, az elektronikus aláírás és az online ügyleteknek a szabályozása. Ez a szabályozási csomag nagyon fontos, de ez nem igazán a mi területünket érinti. És végül következzen a harmadik jogi vonatkozásokkal rendelkező kategória. A szószoros értelemben véve jogi kérdéseket vet fel. Tudjuk, hogy ami a határon átnyúló ügyleteket illeti, ezen a téren nem igazán működik a belső piac. Ezt a számok is tanúsítják. Például csak másfél százalék a kereskedelmi forgalomban az elterjedtsége a határon átnyúló ügyleteknek, illetve a határon átnyúló vállalkozásoknak az aránya. És az európai polgároknak mindössze 7 százaléka veszi igénybe a határon átnyúló ügyleteket, például az interneten keresztül. Mindezek arra mutatnak, hogy nem örömteli a helyzet. Tehát valóban sok akadály van még a fejlődés útjában. Dokumentumomban jogi elemzést igyekszem nyújtani erről a helyzetről, és öt konkrét javaslat találok elő. Ezeket együtt dolgoztuk ki. arra támaszkodva, hogy a bizottsági közlemény az egységes piacról milyen megállapításokat tartalmaz. Egyes területeket elhanyagol, vagy egyenesen ki is felejt, illetve az IMCO szakbizottság felvetett egyes kérdéseket. Aztán az európai szabadalom ügye merül fel, a szellemi tulajdonjogoknak a védelme, és az árva műveknek a, a védelme ugyancsak egy fontos kérdés. Aztán a védjegyek oltalmához fűződő kérdéseket is taglalja a dokumentum. Egyensúlyt keresünk az oltalom a szellemi tulajdon védelme között az egyik oldalról, a másik oldalon pedig az elektronikus kereskedelem lehetőségének a biztosítása között. Megjegyzem például, hogy nagyon komoly különbségek léteznek az egyes EU tagállamok szellemi tulajdonjogvédelmi jogszabályaiban. Negyed sorban arra kérném az Európai Bizottságot, hogy a számviteli irányelvet vizsgálja felül, mert negatív következmények merültek fel, amelyeket így lehetne enyhíteni. Úgy gondolom, hogy a különböző nyilvántartásokat össze kellene hangolni, össze kellene kapcsolni, hogy a szükséges átláthatóságot a piac megfelelő működéséhez biztosítani tudjuk. Az általam felvetett első pontra szeretnék most visszatérni, és szeretném, hogyha a bizottság támogatná megerősített együttműködést, és az egységes európai szabadalmi oltalmi rendszert is segítenek kialakítani. Meglehetősen ambiciózus a célkitűzés, 2014-re szeretnénk végleges döntést az Európai Szabadalmi Oltalom témájában. A bizottság mindent megtesz ennek érdekében, remélhetőleg, és úgy gondolom, hogy a tagállamoknak is ezt kell, kellene tenniük a bizottság nyomában járva. Az európai szabadalmi oltalomnak a rendezése most már több évtizede vita téma, és nagyon összetett a jelenlegi helyzet a szabadalmaknak a piacán, amely összességében korlátozza a növekedésünket, az egységes piacnak a fejlődését fékezi. És gyakran jogvitákat is eredményez, Ezek abból fakadnak, hogy eltérő jogrendszerek működnek a tagállamokban. És a kontradiktórius eljárás a bíróság előtt sokszor azt jelenti, hogy nincsenek olyan jogi garanciák, biztosítékok, amelyek kellő nyugalmat adnának a peres feleknek, és ezért a határon átnyúló jogi ügyleteknek a rendezésétől sokan visszahúzódnak nem szívesen élnek a jogi lehetőséggel. Ezek tehát azok a rendkívül összetett kérdések, nagyon komoly és nehéz kérdések. Ezek például az európai szabadalmakban használatos nyelveknek az ügye. De alapvetőnek gondolom a szabadalmak oltalmának az egységesítését, és ezzel indul a dokumentumom. Ami a második kérdéskört illeti, ott a szellemi tulajdonjogokkal foglalkozom, és egy szellemi tulajdonjogokat kezelő keret jogszabályt szeretne kialakítani az Európai Bizottság. Gáló asszony jelentését alapul véve. Ez beépült az anyagunkba, illetve az művekről szóró e, irányelvet is tekintetbe vettük. A cél az, hogy oltalmat biztosítsunk, illetve segítsük a szellemi tulajdonjogok érvényesülését, az alkotók e, jogainak az érvényre juttatását. A tulajdonjogok érvényesítése és az árvaműveknek a kérdése alapvető jelentőségű, a bizottság azonban nem szentelt ezeknek figyelmet, és az egységes piac működése szempontjából is felül kell vizsgálni ezt az ügyet. Ugyancsak meg kell vizsgálni a védjegyoltalmat. Erről már többször beszéltünk. És arról is, hogy az ipari tulajdonjogoknak a védelme ugyancsak nagyon fontos. Ez nem található meg a bizottsági közleményben, sem pedig az IMCO által készített anyagban, ugyanakkor a mi területünket érinti. Aztán a szellemi jogokkal kapcsolatos ügyben a jogi keretre szeretnék hivatkozni. Az Európai Bizottság bejelentette erre a keretre vonatkozó javaslatát, ami egyfelől a szerzői jogok oltalmát biztosítja, a másik oldalon pedig elérhetőbbé teszi, mivel ez szükséges, a határon átnyúló kereskedelem szempontjából különösen a digitális adatokat, a digitális tartalmat. Természetesen meg fogjuk várni az Európai Bizottság javaslatát, stabil jogi keretet remélünk ettől, és reméljük, hogy a különböző elemek egyensúlyba kerülnek az áruk kereskedelmét, vásárlását remélhetőleg elősegíti ez majd az internet használata mellett a világháló segítségével. És mindez a kreativitást is elősegíti. Tudjuk, hogy jelen pillanatban az egyes tagállamoknak saját külön szerzői jogvédelmi rendszerük van, és ezek gyakran nem kompatibilisek egymással, és itt igazából nem működik a belső piac. Viszont az európai polgárok részéről erős az igény, hogy ilyen jellegű tartalmakat használjanak. Említettem, hogy az európai polgárok mindössze 7%-a él digitális határon átnyúló vagy internetes tranzakciók nyújtotta lehetőségekkel. És ez nem túl sok, de ahhoz elég, hogy a jogi kérdéseket kiemelten fontossá tegye, illetve a digitális tartalmakat kezelendővé emelje. Aztán a kalóz jelenségekre most nem térek ki, mert a bizottsági közlemény ezeket kellőképpen elemzi. A következő téma keretében arról szeretnék beszélni, hogy, és itt megkezdődött már a munka, a számvitel irányelv felővizsgálatáról van szó. Ez elsősorban minőség és nem mennyiségi felülvizsgálatot jelent. Úgy gondolom, hogy a jogi változásokat meg kell, hogy előzze egy objektív elemzés, a következmények objektív vizsgálata. És ezt össze kell kapcsolni a megfelelő normák kialakításával, amelyek európai szinten kell, hogy érvényesek legyenek. Az európai vállalkozások 95%-a emlékeztetnék rá, hogy kis és középvállalkozás. Tehát a költségek csökkentése, illetve az adminisztratív korlátoknak a felszabadítása nagyon fontos lenne a számukra. Jelen pillanatban a kis és középvállalkozások nem tudják kihasználni a kapacitásaikat, a lehetőségeiket az egységes piacon, nem tudnak kibontakozni. Aztán van egy olyan kérdés, ami az IMCO dokumentumban nem szerepel, de szerintem nagyon fontos. Ez a cég nyilvántartást érinti. 2010-ben az Európai Parlament elfogadta az erre vonatkozó eh, állásfoglalást, illetve megszületett a zöld könyv, és nekem úgy tűnik, hogy hasznos volt megemlíteni a harmonizációs igényt a társaság nyilvántartásnak az összehangolását, mert ez valóban eredményeket hoz. sokszor például a tőkekövetelmények eltérő volta miatt valódi kockázatok merülnek fel, és az adatokhoz nehéz hozzájutni. Elkezdődött a munka, 18 tagállam részt vesz ebben. Egyelőre még csak előzetes stádiumban tartunk, és nagyon fontos ez a terület, növelni szeretnénk az átláthatóságot az egységes piacon. Tehát azt remélem, hogy ez nem csak a bizottsági közleményben kap majd helyet, hanem a mi szakbizottsági véleményünkben is. Ez tehát az öt alapkérdés, az öt számomra fontosnak tűnő fő kérdés, amelyre a figyelmüket szerettem volna felhívni. Úgy gondolom, hogy ez az öt elem kell, hogy meghatározza a prioritásainkat. És az a tengelyt, amelynek mentén a munkát folytatjuk. Köszönöm a részletes magyarázatot, Vanders. Köszönöm, elnök úr. A vélemény egységes piac az európaiak számára, tehát minden európai számára, nem csak a vállalkozások, hanem az európai polgárok számára is. Szerintem három fő kérdés említendő itt. Az első, hogy a vállalkozásoknak, illetve a kisvállalkozásoknak lendületet kell, hogy adjunk. Ezek nem tudnak jól működni az egységes piacon, nem bíznak a különböző jogrendszerekben, nyelvrendszerekben, és a jelentés keretében én javaslom, hogy rendeleteken is gondolkodjunk mert az irányelv végrehajtásában 27 különböző megoldással találkozunk, különösen a KKV-k vonatkozásában. És az európai polgárok nem szeretik a jogbizonytalanságot, ilyen az élet. Aztán például ott van az Erasmus, hát a hallgatók számára nagyon egyszerű más országban tanulni. Az a probléma, hogy hogyha az ember megszerezte a szakképesítését az egyik országban, akkor elfogadtatni egy másikban, elismertetni ezt, ez nehéz lenne, és erről szól az európai szakképzettségi útlevél, vagy például a gyakornoki helyek, a fizetett álláshelyek határon átnyúló igénybevétele elősegíteni a munkaerő mobilitását. És a harmadik számomra legfontosabb pont, szinte minden tagállamban, ahová ellátogatok, azt látom, hogy a média általában negatívan fogalmaz az euróról nem igyekszünk elérni a tagállamokban a közvéleményt. Illetve, hogyha egy nemzeti politikus, a nemzeti sajtó az európai ügyekről negatívan számol be, akkor nem sietünk korrigálni, megfelelő tényanyagot szolgáltatni. Ezen változtatni kellene. És aztán a következő, remélem, hogy a közlemény az Európai Unió részéről az európai polgárok felé mindig magas jogi, bürokratikus szinten fogalmazódik, meg egyszerűen nem jut el az európai közvéleményhez, tehát elsodródunk, elszakadunk az európai polgároktól. És a célunk, hogy minden európai támogatását elérjük az egységes piac mellett, hogy tudják, hogy mik a jogaik, illetve milyen előnyökkel jár az európai emberek számára az egységes piac. Ehelyett olyan üzeneteket küldözgetünk, amelyeket nem képesek befogadni az európai polgárok. Ezek a fő pontok, amelyeket említeni szerettem volna, és remélem, hogy a kollégák elgondolkodnak rajta, aztán pedig konstruktív módosításokat terjesztenek elő. Köszönöm. Köszönöm, Manders kolléga. Nagyon rövid leszek a jelentésemmel mert Golincs kollégát is meg kell hallgatnunk az ebédszünet előtt, és hogyha lesznek hozzászólások, akkor ebédszünet után folytathatjuk. Én tényleg nagyon rövid leszek, mert nyilván kiderült a tervezetemből, lényegében a bizottság hatásköreit vizsgálta, mindenekelőtt az eljárási jogot, a diszpjút, tehát a vitarendezés kérdését és a kollektív kártérítés igényét vizsgáltam, eh, olyan döntésekről van szó, amelyek már megszülettek 2009 márciusában is, és elmúlt, decem, elmúlt év decemberében is eh, ez a, erről szól tulajdonképpen ez az egész szöveg, amit írtam, tehát klasszikus parlamenti pozíciókat foglaltam itt el. Három hozzászólás van. Kérem a kollégákat, ha kicsit hosszabb, akkor inkább tegyük délutánra. Jó? Baltazar kolléga. Golnis kolléga, elnézést. Elnök úr, a szakbizottság rendelkezésére állok, hogyha délután helyett most szeretnék megtárgyalni az ügyemet, ez jó lehetőség. Úgy gondolom, hogy én ülésünk van délután, ezért nem ellenkezem Rapkai kolléga, mint jelentéskészítő. Akkor ma későn délután, jó? Akkor Folytatjuk a vitát. Problémák nélkül. Baltazar kolléga. Az utolsó lesz, a koordinátorok ülése előtti utolsó pont lesz. In kamera, tehát zárt ülésünk van, és akkor utána ezt meg tudjuk beszélni. Baltazar kolléga. Grazie, Presidente. Io naturalmente eh, ho ascoltato. elnök úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam eh, mindazt, amit itt eh, elmondtak. Azt gondolom, hogy van egy dolog, amit nem csak itt, hanem más bizottságokban is meg kell fontolnunk. Az egyik az, hogy a belső piac, ami az egész Európai Uniónak a magja, gyakorlatilag nem működik megfelelően. 20 millió vállalkozás van, 170 millióan dolgoznak az üzleti szférában, Európában, de a szabályozás nagy része nemzeti szinten történik, csak úgy, mint a tranzakciók is. Tehát az európai térség ebből a szempontból nem működik, nem teremt nagyobb gazdasági szabadságot és jólétet az európai állampolgárok részére. Egy pillanatra érdemes tehát megállni, és megfontolni azt, hogy hogyan tudnának ezek a cégek jobban, jobb kapcsolatokat felvenni egymással, mindenkinek a hasznára, a polgárok hasznára, megvalósítva a belső piacot. Nyilván vannak irányelvek, amelyeket ebből a szempontból fontosnak tarthatunk és elfogadunk. Egy néhány már itt van az asztalunkon, és ezek egy része tényleg nagyon értékes E, nyilvánvaló ezeknek a jogszabályoknak a nagy része előmozdítja a belső piacot. E, a kis és középvállalkozások azonban kevésbé játszanak ebben szerepet. A nagy cégek játszanak leginkább szerepet. A, a kis és középvállalások regionális és helyi piacon működnek, esetleg a nemzeti piacon. Tehát van egy jogi és nyelvi illetve a jogi és nyelvi probléma valójában már a legtöbbjük számára nem is releváns, nem számít, mert nem az a probléma. Nyilvánvaló, hogyha a jogi és nyelvi problémákat feloldjuk azzal, hogy az interneten hozzáférhetővé tesszük ezeket a tudnivalókat, akkor már is előmozdítottuk az ő üzletüket is, illetve működésüket is. 7% mindössze a tranzakciók 7%-a határon átnyúló, de alapvetően ezek a cégek a saját tartományukon, a eh, saját közvetlen környezetükben működnek eh, csak. Aztán van még egy másik kérdés, nevezetesen, hogy a hangsúlyokat meg kéne változtatni. Gyakran beszélünk a KKV-król, de szükség van egy hangsúly áttevésre, eltolásra akkor, hogyha e, ezt a 2020-as e, tervhalmazt meg akarjuk valósítani, és lehetővé tenni a KKV-k számára, hogy részt vegyenek a gazdaság életében. Több energia felszabadításáról van szó, elkereskedelem, kreatív iparágak, révén. Nyilván a kicsi az szép, de azt gondolom, hogy ezen túl kell lépni, mert Európa jövőjét a nagy nemzetközi cégek határozzák meg. Hol vannak azok az eszközök, amelyek segítik a KKV-kat, hogy túléljék ezt a válságot. Ők nem kapnak hitelt. Az ő hitelcsapjukat zárták el a bankok egész Európában, és ezzel aláássák a KKV-k működési lehetőségeit. És ez az, amivel tényleg foglalkoznunk kell ebben a jelentésben, illetve egy sor más jelentésben, ami ezen a bizottságon keresztül megy. Különben a munkánk irreleváns. Ha nem foglalkozunk azzal, hogy a KKV-k E, hogyan élnek túl. Mert egyébként akkor nem is kell foglalkoznunk itt a médiával, meg közvéleménnyel, illetve a, azzal, hogy mit gondol rólunk a, a közvélemény. Teljesen e, értelmetlen a plenárison e, sikítva kiabálni, e, mert legfeljebb egy percet kapunk a tévéhíradóban. A szerzői jogi szabályok talán érdekelnek valakit, de egy sor más szintén fontos kérdés még annyira sem elég. Megnézzük az európai szabadalmat, akkor az tényleg rendkívül fontos, és jó lenne behozni egy egyszerű szabadalmat, egy egységes szabadalmat, azonban a tanács nem volt képes erre, és nem tudta a nyelvi problémát megoldani. Úgy tűnik, hogy a nemzeti büszkeség a nacionalizmus felütötte rusnya fejét, mindenki saját érdekeit védelmezi, nyilvánvaló, hogy a végén majd lesz valami fajta konvergencia, de ez egész már, már tényleg nevetségessé válik. Valósítsuk már meg végre ezt a belső piacot, és mutassuk meg a polgároknak, hogy ez hatékonyan tud működni, Wikström asszony. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm minden kollégának, akik hozzájárultak ehhez a mai vitához. Alapvetően nincsen semmi bajom ezzel a ma Eh, megismertet, megismert szöveggel, csak további néhány megjegyzésem van. Góris úr, sajnálom, hogy nem tudtam részt venni eh, akkor, amikor beszélt, egy másik bizottságban kellett szavaznom, de eh, feltűnt, hogy az ön szövege nagyban hasonlít az én innovációs unióval kapcsolatos szövegemhez a saját véleményemben. Tehát a szemantikai erőfeszítéseinket egyesíteni kellene, hogy a vélemény tényleg hasonlatos legyen, és a mi véleményünk, illetve a mi bizottságunk, az IMCO és ITRE bizottságoknak nagyon hasonló vélemény nyújtson be. Ezzel szerintem nagyobb lesz a hatása a mi erőfeszítéseinknek. Elnök úr, az ön véleményét illetően pedig nagyon kiváló az, amit mondott az alternatív vita rendezési módszereknek. Én is ezzel foglalkoztam egész életemben. Az egyetlen kérdőjel bennem az maradt, hogy mi a korrelációs táblázatokkal. Nincsen semmi ellenvetésem, elvi ellenvetésem az ő javaslatával kapcsolatban, csak azt nem tudom, hogy ebbe a jelentésbe kell -e ezt a javaslatot felvetni. Mindenki imádja újabban a hatástanulmányokat. A jövőben pedig meg fogják szeretni a korrelációs táblázatokat. Nyilvánvaló, hogy ez el fog terjedni a, a, a tagállamokban is, de nem tudom, hogy ez a megfelelő hely arra, hogy megvitassuk ezt a fejleményt, de teljes mértékben támogatom. Köszönöm. Danke. Frau Kollegin Kastex, Kastex Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket arra a célkitűzésre, amelyet követünk. Az egységes piaci okmányjal kapcsolatos közlemény rendkívül ambíciózus, és a Monti jelentésre alapozza a megállapításait. Az a célja, hogy egyensúlyt alakítson ki az egységes piac és a vállalkozások, valamint a piac és az európai polgárok között. Az átláthatóság, a demokrácia, a jó irányítás, erről szól a második része az anyagnak. Én úgy gondolom, hogy a Júri, az IMCO illetve a Foglalkoztatási Bizottság és a többi is igen éberen kell, hogy foglalkozzon ezzel a szöveggel a jogalkotási javaslatoknak a szintjén. a közleményben nagy átfogó témák jelennek meg, például az energia kérdés, aztán a közlekedés, a vállalatok szabályozása, a fogyasztó védelem, az adójogszabályok harmonizációja, Mindezekről viták folynak a célkötőzések szintjén is, az energiaellátás például, vagy az adó szabályok összehangolása az energia területén. Aztán az innováció, a digitális tartalmaknak a kezelése, mindezek olyan területek, ahol körültekintőnek kell lennünk, oda kell figyelnünk az egyensúlyra. Mert máskülönben végül olyan egyensúlytalan javaslatok születnek, amelyek megismétlik a múlt tévedéseit. Például nem születik meg az egyensúly az európai polgárok és az egységes piac között, mert nem ismerik a jogaikat, vagy pedig csak a gazdasági vonatkozásokra gondolnak az egységes piacnál, illetve a pénzpiacok esetében nem gondolják végig a szükséges ismérveket. Nos, két dolgot hiányolok fájdalmasan ebben a közleményben. Egyrészt az általános gazdasági érdekű szolgáltatások témakörét, mert mind az európai eh, polgárok, mind pedig a eh, helyi képviselők a jogbiztonságot hiányolják, illetve az eszközöket, amely a 14-es eh, jegyzőkönyv a szerződésben, vagy pedig a 26-os jegyzőkönyvre gondolhatunk, ahol a lakóközösségek az általános érdekű szolgáltatások körében komoly jogosultságokat kapnak, és az egységes piac egy kicsit elfelejtődik a helyi társadalom szintjén, illetve az önkormányzatok, a régiók, a nagy régiók vonatkozásában. Legyen szó itt szociális szempontokról, vagy szabályozói szempontokról, és gyakran itt csapódik le elsősorban a hatás az európai jogszabályok nyomán. És nehezen átlátható, eh, homályos jogszabályként látják ők ezeket. Elnök úr, ön az előadója a helyes irányításról szóló témakörnek, és szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a helybeli érintettekkel konzultálni kell, például a regionális érdekeltségek bevezetése miatt. Köszönöm. Valóban, ez nyilván igaz így. Boris úr, Mandis úr, aztán a végén én következem, vagyis a jelentés készítők sorrendjében. Teljesen egyetértek azzal, ami elhangzott. Baltazár úrra reagálva, valóban az a helyzet, hogy a belső piac eszköze nem igazán jól működik. De tényleg egy ilyen dokumentumban kondenzálni lehet ezt, tömöríteni lehet ezt, éppen ami a határokon átnyúló nyitottságot illeti európai szinten. Úgy gondolom, hogy van kapcsolat a között, amit én mondtam, és Manes úr, a polgárok hatékony tájékoztatása és a belső piac között és a jogi vívmányok között. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak segítenie kell a kommunikációt. Tudjuk, hogy milyen módosítások vannak a jogszabályokban, legalábbis javaslati szintjén, és ezért azt gondolom, hogy egységes tájékoztatási csomagot kéne kialakítani, amely célzottan fordul a kis és középvállalatokhoz. Ez az egyik dolog. Másodszor egyetértek Viszok asszonynal, gondoskodni kell arról is, hogy amit elmondunk, az egységesen hangozzék el, és ez azt jelenti, hogy a közleményi terősítésre szorul. Aztán Kastex asszony, teljesen egyetértek azzal is. Valóban az Európai Bizottság egy sor javaslatot tett a módosításra, egy fontos pont a közszolgáltatások témája. Az általános érdekű gazdasági szolgáltatásokról van szó. Itt egy csomagot kéne kialakítani az ilyen általános érdekű szolgáltatásokról. De ezt még erősíteni kellene a 27-es javaslatban, tehát módosítóban. Azt gondolom, ez, ma ezzel majd utalunk a részletekre. Manders kolléga. Nagyon röviden, elnök úr. Szerintem jó munkát végzünk, amikor elő akarjuk mozdítani a belső piacot, ugyanakkor ha ezt nem tudjuk kommunikálni a lakosság felé, akik aztán hasznot kéne, hogy húzzanak a belső piacra, akkor már is hibát követünk el. Tehát azon kell gondolkodnunk, hogy hogyan lehet ezt az információs hiányt kiküszöbölnünk. Danke, ich mach's auch kurz. Én is rövid leszek. A kommunális elviselhetőség, ez egy nagyon fontos téma, hogy helyi szinten hogyan kezeljük ezt, mindenképpen nagyon fontos a bonyolultság is hiszen az a pályázati jog amelyel Európában rendelkezünk, ez olyan bonyolult, hogy egy helyhatóság komoly drága tanácsadás nélkül nem tud pályáztatni. Tehát anélkül, hogy ügyvédirodát bevonna esetleg éppen ezért végig kéne gondolni, hogy adott esetben a helyi hatóságok szempontjából, ha egyszerűsítenénk a pályáztatásokkal, egyszerűbb lenne. Néha az a benyomás alakul ki bennem, hogy egyre bonyolultabbá válik, meg az eddiginél is bonyolultabbá válik, és ez azt jelenti, hogy a jogi nehézségek ezzel nem csökkennek, hanem nőnek. Teljesen egyetértünk, hogy ez a kérdés, ami a helyi hatóságok fogadókészségét illeti, ha helyi, helyi szinten beszélünk a kollégákkal, akkor ez Európára nincsenek túl jó véleménnyel. Tehát egy rugalmasság és jogi egyértelműség az, amin dolgoznunk kell. Wikström asszony pedig természetesen a korrelációs táblázatok nem tudjuk, hogy ide való -e. Mi úgy gondoltuk, beleírjuk, a tanácsal és az Európai Bizottsággal intenzíven folytatunk erről intézményközi szinten. Az elnök a konferencia úgy döntött, hogy nem tűznek olyan jelentést napirendre, amely a korrelációs táblázatok követelését nem várná el a tanács, ezt nem akarja elfogadni, most a tanács minket megkeresett, és tárgyalni akar velünk, azt gondolom nem árt, hogyha ezt az álláspontot még egyszer egy megfelelő jelentésben erősítve mutatjuk be. Ezért van ez, hogy ez újra bekerült ide. Ezek voltak tehát az okok. Február 4-e megint csak módosító és még a vitára felhívni a figyelmet. 15 órakor először vita folyik Lichtenberg asszony pontjáról, ahol a betekintési jogról beszélünk az egy óra, nem hiszem, hogy kell az egy óra. Figyelembe véve azt, hogy az árt ülést kiterjesztettük, mert egy új rendi pontok is bekerülnek a gólnis esetek, azt gondolom, hogy jó lenne a szabadalmi vitát utána lefolytatni, vagyis a konkrétan Lichtenberger dosszié után egy órát szántunk erre, és ezen belül marad idő szerintem. És még a magyar miniszterek meghallgatása előtt ezt meg tudjuk csinálni. Mindenkit tájékoztattunk, a titkárság mindenkinek küzdött egy mélt, és esetleg témát élni, így kezdődik a vita.